Right, good afternoon everybody. We, we have a full... Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök. Sűrű a napi rendünk, úgyhogy jó lenne, hogyha neki látnánk. Bár eléggé fokhíjasak még a padsorok, de azért csapjunk bele. 19-es napirendi ponttal folytatjuk a határokon átnyúló válságkezelés Európai Uniós a banki ágazatban roppant érdekfeszítő címet viseli ez a tematika. Elisa Ferreira eh, az előadója, akinek rögtön meg is adom a szót. Köszönöm, elnök asszony! Roppant nehéz, bonyolult, összetett témával van dolgunk, de a parlamentnek ez kiváló lehetőség arra, hogy segítsen megoldani jó néhány olyan problémát, amelyet szembe kell néznünk Európában. Rögtön az elején, hogyha megengedik, felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy eh, eh, milyen kerete belül kell is mozognunk. A pénzügyi válság megmutatta, hogy a pénzügyi rendszerek stabilitását garantáló rendszerek nem működnek, és eh, a nagyon komoly költségekkel járt ez a válság, mindannyiunknak a milyen a zsebünkbe kellett nyúlnunk, mint adófizetőknek, csak az Egyesült Királyságban több mint 850 milliárd fontra e, rúgott az állami intervenció költsége, ennyi volt a közvetlen költség, közvetve még többről beszélhetünk. Vannak persze olyan károk is, amelyeket nehéz összegszerűsíteni. Itt van például a munkanélküliség, amely hirtelen megnőtt, az államháztartás stabilitása megingott, bármennyi is lesz a végösszeg, a számla végösszege az nyilvánvaló, hogy az adófizetőkre túlságosan nagy terhet rót ez, az európai növekedésre, munkahelyteremtésre ez igen negatív hatással volt. Ez megfelelő örkölcsi alapot ad nekünk arra, hogy véleményt nyilvánítsunk e témában. Most pedig elmondanám, hogy hogyan látom a lehetséges megoldásokat. Rögtön az elején, eh, hogy eh, nincsen csoda szer, amely minden megoldással szolgálna. Fontos, hogy eh, a csomagban gondolkozzunk, koherens eszköztárat dolgozzunk ki, Éppen ezért a régi szabályokat meg kell szigorítani, felül kell vizsgálni. A Bázel Bizottság kezdeményezése például a tőkekövetelmények tekintetében a, a többlet kockázatokra vonatkozóan, a anticiklikus pufferek, a kockázati elvárások, tehát egy Európai Uniós keretet kell újra gondolnunk és újraépítenünk. Kollégáimmal, Gersze Margellóval, Szenki Golda, Péter Skinnerrel, Szédi Gullárral eh, és a többiekkel együtt, szorosan eh, együttműködve dolgoztunk ezen a csomagon. Az új bank szféra keret E, is ide tartozik. E, túl nagyok ahhoz, hogy e, csődbe menjenek, ugye ez volt az alapelv. Ezek azok az alapvető új jogszabályalkotási kezdeményezések, amelyeknek együtt kell a jövőbeni válságot kiküszöbölniük és legalábbis annak kockázatát csökkenteni. A negyedik eleme ennek a kirakósjátanak pedig nem más, mint a koherens határon átnyúló válságkezelés uniós kerete, pontosan erről szól az én jelentésem. Áttérek most a harmadik kérdésre, amely további részleteket eh, világít meg azzal kapcsolatban, hogy mivel is kell foglalkoznunk. Ha ha megvizsgáljuk, hogy mi történt eddig, akkor nagyon fontos kérdések villannak fel, önkritikára is eh, okunk van, az intervencióra szükség volt eh, annak el, ahhoz, hogy elkerüljük a teljes összeomlást, de valószínűleg jobban is eh, eljárhattunk volna, olcsóbb megoldásokat is találhattunk volna, a versenytorzító hatás is megjelenik. Eh, mit tettek az angolok, az írek, különböző megoldásokat láthatunk, amelyek versenytorzító hatással bírtak. Voltak olyan, pro- olyan problémák, amelyek már régebb óta meg voltak itt van például a részvényesek jogainak védelme, a Northern Rock eh, erre volt egy kiváló példa. Eh, a jogi eljárások is késleltették eh, a közbelépést, a jogi keretet sem értette mindenki, a különböző érintettek pontos jogai sem voltak világosak, és egy protekcionista hozzáálláson egy tagállam részéről sem sokat segített. Éppen ezért úgy véljük, hogy uniós keretre van szükség, egy uniós közelítésre, hiszen egy egységes belső piacon egységes szabályokra van szükség, nem lehet azt megengedni, hogy a különböző kormányok különbözőképpen járjanak el. Természetesen, hogyha szeretnénk bizonyos fokú uh, uniós harmonizációt képviselünk, képzelünk el, akkor jobb, hogyha tisztán látunk, uh, van ennek egy erkölcs kockázata is. Ezzel is szembe kell néznünk. Válságok jönnek, válságok mennek, a kormányzatok intervenció elkerülhetetlen volt, ez volt a kisebbik rossz, de hát, hát attól, hogy kisebbik, attól még rossz volt. E kontextusban fontos tisztán látni és kimondani azt, hogy a bukás ellen nincsen garancia, legyen az eutanázia vagy rehabilitáció, az intervenció sokszor elkerülhetetlen. A fontos az, hogy a továbbgyűrűző hatásnak elejét vegyük, és a fontos az, hogy az adófizetőknek ez minél kevesebbe kerüljön. Ez az a, az erkölcsi veszély vagy kockázat, amiről beszéltem. Eutanázia vagy rehabilitáció, ez két külön alternatíva, Végezetül a részvényeseknek és a pénzügyi intézeteknek kell a kockázatot elsősorban eh, viselnem, kocső félre kerülnek, nem az adófizetőkkel kell ennek az árát megfizetetni. Ezek azok a kérdések, amelyekről beszélnünk kell, ezért is kerül most sor erre az eszmecserére. Bizonyos fajta Egységes megközelítést kell találnunk az intervent, hogy mikor lépjenek közbe a kormányzatok, és hogy milyen szinten történjék ez meg. Meg kell találnunk, hogy milyen szabályozók, felügyeletek lépjenek közbe. Egy minimális eszköztárra van szükségünk, amelyet már előzetesen vagy később használhatunk, hogyha keményebb felépésre van szükség, Végig kell gondolni, és Garcia Margaro jelentésvel kapcsolatban is például felmerült, hogy valamilyen eh, ügynökséget kell létrehozni, amely a felügyeletekkel kapcsolatban áll, és egy válság megoldó szerepet játszik. Ehhez egy válság megoldási válságkezelési alapot is érdemes lenne rendelni. De még egyszer mondom, elsősorban olyan szabályrendszerre van szükség, amely egyszerűsíti a piacfelügyeletek munkáját és az ezekbe vetett bizalmat erősíti. Felmerültek még olyan kérdések is, hogy hogyan tudunk ilyen páneurópai keretet, jogszabályi keretet kidolgozni. A nemzeti jogszabályok progresszív konvergenciája vezethet ide. A hatály kérdése is felmerül, csak a határokon átnyúló válságkezelésről, vagy a határokon nem átnyúló, de rendszer szinten fontos és ezer szállal kötődő banki intézetek kérdéseire is kellene, hogy vonatkozzon ez? Hogyha lenne egy ilyen válság kezelő ügynökség, és ehhez megfelelő forrásokat is rendelnénk intervenciós célokból, akkor eh, a betét garancia alapokkal ezt hogyan lehet összekapcsolni, amelyeket egyébként szintén harmonizálni kell, hogyan lehet az intervenciót és mikor életbe léptetni, ne felejtsük el, hogy az objektív eh, arányok, ezek a küszöbértékek, amelyek esetében eh, életbe lépne az intervenció, ez egy rendszer szintű válságnál pontosan hogyan befolyásolja a helyzetet, illetve hogy mik azok az eszközök, amelyek az intervenció esetén eh, szóba jöhetnek. Eh, garantia, garancia megoldások, eh, vagy részesedés, szerzés, vagy szükség esetén valamilyen likviditási segítségnyújtás, ezek mind-mind lehetségesek. Ezek az intervenciós eszközök alapvetően három csoportra oszthatóak, ahogy azt az Európai Bizottság javaslata is felvázolta. A három lépésre beszélt a bizottság, e, a korai lépések, a megoldás és a fizetés képtelenség. Persze fontos, hogy valamilyen fókú eh, mozgásteret eh, hagyjunk, és akkor tényleg csak a legfontosabb elemeit vázoltam fel azoknak a tényeknek, amelyekről beszélnünk kell. Ezen a ponton csak feldobtam a labdát, felvetettem a kérdéseket, óriási nehézségekkel nézünk szembe, de valahogy kompromisszumot kell találnunk a parlamenttel és a e házfalain belül is, hogyha valóban komolyan gondoljuk azt a célunkat, hogy a rendszerszerű kockázatokat valahogy e, megpróbáljuk ellenőrzés alatt tartani, és a banki ágazatban megfelelő felügyeleti és intervenciós mechanizmusokat kívánunk bevezetni nem marad más hátra, mint hogy a kollégák véleményét is meghallgassam. Várom az eszmecserét. Kíváncsi vagyok, hogy mi is, az, mi is az ő első reakciójuk, érzésük, zsíri reakciójuk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Thank you very much, Elisa. Um... Köszönjük szépen, Elisa. Először a néppárt részéről, a Hübner kap szót árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. És mielőtt a specifikus megjegyzéseimre rátérnék, amelyeket Eliza felé címzek, két általános jellegű megjegyzésem volna, de ezek a potenciális új szabályozások fényében is érdekesek és relevánsak. Először hagyd mondjam el, hogy bármit is fogunk tenni pénzügyi reformok tekintetében, mindenképpen emlékezünk arra, hogy a végső célkitűzés az az, hogy a gazdaságunk gazdaságaink növekedjenek. És azért gondolkozzunk el, mérlegeljük a hatásait azoknak az jogszabályoknak, amelyeket hozunk, milyen kihatásai vannak ezekre a gazdaságunkra, hiszen ezek negatívak is lehetnek. A második megjegyzésem, a pénzügyi reformok csapás iránya, amelyen most haladunk, tulajdonképpen középtávú bizonytalanságoknak a forgatókönyve alapján történik. A pénzügyi szektor ugye jelenleg válságban leledzik, hogy úgy mondjam, úgyhogy mindent meg kell tennünk, hogy biztosítsuk, szavatoljuk a biztonságot, hozzáigazítsuk a szektort a kihívásokhoz, a versenyképesség fenntartása lényeges, és ezek a morális elkölcsi veszélyek mindenképpen olyanok, amelyeknek véget kell vetni. Hagy reagáljak egy pár kérdésre, amelyet fontosnak tartok, és amelyeket Eliza is elénk tárt itt az expozéjában. Először is nagyon lényegesnek tartom, hogy legyen egy pán-európai szabálykeret a határon átnyúló válságok kezelésére. Ennek a keretnek a hatája, ha megvizsgáljuk, akkor mindenképpen a bankokat és más pénzügyi intézeteket is körül kell, hogy határoljon. Véleményem szerint annak a biztosítása is nagyon fontos, hogy ugyanolyan szintű, ugyanolyan mértékű biztonságot ö, szavatolhassunk, mind a fogadó bank, mind pedig a a helyi szintű bankok vonatkozásában, tehát ezeket azonos elbánás elve alapján kell kezelni. Aztán kilátásba kell helyezni három különböző rendszert, vagy fázist az egész rendszere való tekintettel szerepel a jelentésben. Ami a fizetésképtelenségi fázist illeti, előny lehet, hogyha EU szintű testületet hívunk életre, amely minden egyes szereplő, minden egyes érintett érdekét képviselheti, ha az semleges és független mindadda, mindazon feladatait tekintve, amelyel megbízzuk. Ami pedig a válságkezelési alapot illeti. Ha megállapodunk abban, hogy egy ilyet életre hívunk, akkor a kérdés az, hogy ezt ki fogja finanszírozni, tehát a feladatainak a keresztülvitelét ki fogja finanszírozni? Ennek a felelőssége kire hánul, hárul majd? Hiszen lesznek költségei ennek az alapnak. A pénzügyi intézetek? Az lesz valószínűleg a realitás, hogy a kisebb bankok eléggé nehéznek találják majd, nagy kihívásnak, hogy ők finanszírozzák ennek az alapnak a működését. Aztán a betétgaranciák rendszere, hogyha ez lesz a, az alapfinanszírozása, mint alternatíva, akkor ugye vagy a betétesekre fogjuk hárítani ezeket az összegeket, és hát akkor a betétbankoknak is komoly kérdésekkel kell foglalkozniuk a jövőben. Annak a lehetőségét is mérlegelni kell, hogy esetleg a kormány nyújtson valamiféle hitelt Eliza itt ebben a dokumentumban beszélt erről. Aztán itt a koherencia, a válságkezelési keret és minden prudenciális szabály között, amelyről vitát folytatunk, és amelyek tulajdonképpen EU szinten most bevezetésre kerülhetnek. Ezeket nemzetközi szinten is mérlegelnünk kell. Köszönöm szépen. Jó, akkor folytatjuk a tém, témafelelősökkel, olyan sorrendben, ahogy jelentkeztek. Köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni Elizának a munkáért és a nagyon komplex megközelítésért, és Strasbourgban a néhány héttel ezelőtt az árnyékjelentéstevőkkel együtt nagyon jó munkát végeztünk. Persze óriási kihívások vannak ezen a területen számomra, talán az a legérdekesebb, hogy hogyan lehetne 27 tagállamon keresztül a fizetésképtelenséget szabályozó joganyagot harmonizálni. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor gyakorlatilag az összes ilyen cégnek mentességet kell kérni tagállami szinten. Ez megint csak óriási munka lenne. De ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy felügyeleti szervet kívánnak létrehozni, és ez egyfajta globális jelleget adna ennek az állásfoglalásnak, és ugye a bankok nagyon sok, nagyon nagy része európai, de aztán vannak olyanok is, amelyek az Európai Unión kívül, mondjuk az Egyesült Államokban vagy Ázsiában tevékenykednek. És persze vannak olyan amerikai bankok is, amelyeknek nagy az európai tevékenysége. Tehát fontos az, hogy a felügyeleti szerv az EU-n belül és az EU-n kívül is sokkal hatékonyabban működjön, mint egészen mostanáig. Egyébként nem vagyok túl optimistebb ezen a területen, de talán meg kellene nézni, hogy a az Egyesült Államokban a Chapter 11 jellegű jogszabályt létre tudunk-e hozni, és talán oda kellene arra is figyelni, hogy a részvényesek tudják, hogy a pénzintézeteket arra fogjuk kérni, hogy a jövőbeli befektetéseiket ellentételezzék. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a mentalitásbeli problémákat meg tudjuk szüntetni, ugyanis ezek csak aláássák ezt a területet. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a szakbizottság fontolja meg ezeknek az alapoknak a struktúráját, gondolja át, ugyanis tudnunk kellene azt is, hogy képesek vagyunk-e megvédeni egy nagy európai bankot, vagy annak egy nagy részét, mint például a Santander vagy a Deutsche Bank ahol ugye több száz milliárd euróról is szó lehet, vagy csak a kisebb bankokat tudjuk megmenteni, amelyek néhány milliárdos árbevétellel rendelkeznek. És hogy hogyan lehetne garanciákat beépíteni a rendszerbe. Azt szeretném, hogyha az ajánlásaink lehetségesek lennének, és a jelentésünk az európai szintű bank garancia alapot olyan módon támogatná, hogy az valóban megvalósítható is legyen. A legfontosabb a betétesek védelme, ezt sosem szabad elfelejtenünk, és ezért nem szabad kockáztatnunk ezeket az alapokat. és akkor, amikor bankok csődbe mennek, akkor először a részvényeseket, illetve a betéteseket kell kártalanítani, tehát ő nekik kellene elsősorban szerepelni ezen a listán. És a felügyelőbizottságot is az Európai Unión belül és azon kívül, főként amikor EU-USA vagy EU ázsiai bank ügyletekről beszélünk, akkor kell ezeket a felügyelő felügyeleti szerveket bevonni a bankok megmentésébe, azért, hogy ne tegyük ki a túlzott kockázatnak a betéteseket. Köszönöm, Oli Schmidt a következő. Köszönöm, elnök asszony. Én is csak gratulációt adok Elisa Ferreirának, a első változata a dokumentumnak kiváló, és érdeklődve hallgattam javaslatait. nem mindig, de majdnem mindig roppant őszinték, és még liberális szemszögből is értékelhetőek. Ez valóban igaz, hogy egy közös európai megközelítésre van szükségünk, le kell vonnunk a következtetéseket a válságból. El kell, hogy ismerjem, hogy ebben a bizottságban Szívesen teszünk új jogalkotási javaslatokat, talán néha egy kicsit előbb kellene gondolkodnunk azon, hogy a öncélú jogszabályalkotásnál fontosabb a jogszabályalkotás minősége. Ma délelőtt például volt egy témánk, ahol közel 1700 módosító érkezett. Ez nem annak a jele, hogy jobb jogszabályokat alkotunk, konszenzust kell építenünk, hiszen különböző frakciók és tagállamok érdekeit kell valahogy összehangolnunk és hogyha az érintetteket vagy érdeket feleket veszük, akkor több mint 27 kultúrát kell valahogy összehangolnunk. Fontos, hogy ne olyan új jogszabályi keretet teremtsünk, amely a piac ellenes, vagy a piac érdekei ellen megy, főként most, amikor ennyire kiszolgáltatott a piac. Politikailag lehet, hogy nem bölcs dolog ilyet mondani, de vannak közöttünk olyanok, legalább néhányunknak el kell ezen gondolkodni, mármint hogy azon, hogy amit ez a szakbizottság javasol, az jó-e igazán. E, főként erre az ügynökségre is alapra gondolok, amely nagyon fontos szerepet játszhat. Ez a válságkezelési ügynökség vagy, vagy alap, ugyanakkor fontos, hogy nehogy egy, egy, egy teggé váljon. 90-es években jól emlékszem a helyzetre, amikor a, volt 500%-os vagy két ezer százalékos kamatláb, és mindenki másképp próbálta megoldani a problémát. Most azonban az általam is támogatott kormányzat egy stabilitási tervet dolgoz ki a pénzügyi intézetekre, és stabilitási alapot próbál felállítani. A svéd pénzügyminiszter javaslatát Obama elnök is támogatta. Nem tudom, hogy ez mennyire könnyíti meg, vagy teszi szimpatikussá ezt a javaslatot az itt ülők számára, de hát ez az első olyan ötlet volt, amelyet Washington is eh, támogatott két és fél év alatt, eh, a GDP-nek eh, két és fél százalékát is eléri most már ez az alap, a különböző befolyó díjakból gyűjtöttük össze ezt a rengeteg pénzt a bankok, hitelintézmények, eh, amely eh, az állami eh, támogatásokra vonatkozó törvény hatályalásnak stabilitási díjat fizetne. Ez 36 század, 30, nem, 36 ezred százalék, pontosan ez a stabilitási díj, ez kiterjed az alaptőké kívül minden más e, tranzakcióra. A kormányzat a betétgarancia alappal kombinálni kívánja ezt a stabilitási alapot. Szerintem e, érdemes lehetne egy hatás, érdemes lenne egy hatástanulmány keretében felmérni ennek a hasznosságát, hiszen pontosan ez az egyik kulcsfontosságú kérdés, ez a teherviselési kérdés. A stabilitási alap szerintem eh, ez a stabilitási alap hasonló egy betét garancia eh, alaphoz, és alapvetően az adó fizetők érdekeinek védelmét szolgálja. Egy hasonló pán-európai finanszírozás vagy alap létrehozása nem a legfontosabb szerintem ezen a ponton, hiszen ezt a nemzeti felügyeleti és adózási kompetenciákkal nehezen összeegyeztethető. De legalább valamilyen közös keretre szükség van, mert én tényleg úgy gondolom és úgy vélem, hogy erre szükség van európai szinten. Zárásképpen hagyd mondjak el még annyit, hogy Elisa, ez a munka dokumentum ez kiváló, és azok a, a fő pontok, amelyekre felhívtad a figyelmünket, ezek valóban kiválók és fontosak, de a jelentés kontextusában jelenleg többet nem is várhatunk, jobbat nem is várhatunk. Még liberálisként is azt kell, hogy mondjam, hogy igen, szabályozásra szükség van. Jó, jó, nem kell egyből tapsolni, kollégák. Én csak azt kérem, hogy ne szabályozzuk túl a piacot, hiszen egy fejlődő piacot így valószínűleg csak alapjaiban folytunk meg. Köszönjük, Olasz Sven következik. When I came back in... Köszönöm szépen. Amikor tegnap visszaértem az irodámba, azt gondoltam, hogy hát talán megváltozott így a hangulat, a szellemiség itt a szakbizottságon belül, mégpedig rossz irányba, de most, ahogy hallottam Olle kollégámat, úgy tűnik, hogy megmarad a munka, morál, a szellemiség, ami eddig itt jellemző volt, és ez megnyugtató. Nagyon sokszor nem tapasztalatainkra hagyatkozunk, úgyhogy voltak azért fenntartásaim, voltak aggájaim és kételjeim a saját munkánkkal kapcsolatban. Szerintem át kell gondolnunk, hogy az elmúlt időszak vetületében mit is jelent az igazi liberalizmus, mit jelent az igazi konzervatizmus. Úgyhogy köszönöm, hogy visszahoztad ezt, a, ezt az atmoszférát, mert újra megvan a bizalmam itt a saját munkánkat illetően, de hát ez más lapra tartozik. No, először is köszönöm ezt a dokumentumot. Azt gondolom, hogy ez jó alapot teremt a vitához. Minden kulcs elemet tartalmaz a dokumentum, és ezen az alapon fogunk tudni együtt dolgozni. Megjegyzéseimet két pontra korlátoznám. Az első. Mindenképpen nagyon világosan kell fogalmaznunk azon tényt illetően, hogy a bankszektor egy gazdasági externáliát alakított ki, olyan értelemben, hogy költségeket hozott, amelyet az ár meghatározó mechanizmusba nem integráltunk. Úgyhogy megfelelő gazdasági érveléssel internalizálni kellene ezeket az extern költségeket. És ez egy olyan elképzelés, ami alapján ezeket a költségeket oda helyezzük, ahol azok generálódtak, és az árképzési mechanizmus részeként integráljuk ezeket az externáliákat. Ezzel tulajdonképpen a liberális gazdasági megközelítésnek az alapvető igényeit elégítenénk ki. Emiatt szükség van arra, hogy ezt a bankrendezési vagy válságkezelési alapot életre hívjuk. Hogyha ez az alap meg lesz, akkor nyilván a bankhatóságokat tekintetében és az ESMA tekintetében is lesznek majd vonatkozó dokumentumaink. Ezeket most nem is akarom elsorolni, majd ideje korán megtesszük ezt. De az ESMA jelentésben majd érdemes lesz integrálni a tapasztalatainkat, mert nem banknak minősülő intézeteket is kivásároltak, illetve hát állami támogatással mentettek meg. Így volt ez ugye az USA-ban és a 90-es években. Láthatjuk most már, hogy szükség lehet ezekre az állami támogatásokra. Az egyetlen válasz arra, hogy hogyan lehet úgy menteni meg bankokat, hogy ne legyen szükség egy ilyen bankkezelési, bankmentő alapra, hogy hát akkor, ha nincs, nincs is ilyen helyzet, ha nem áll ilyen helyzet elő. A bailout mindig is nagyobb kockázatot fog kialakítani, és ezért talán nem is lenne szükség arra, hogy ezeket mérlegeljük. De hát a történelem során voltak olyan idők, amikor ezeket a támogatásokat nem lehetett kikerülni, mert ha nem jött volna az állam segítségként, még nagyobb válságba sodródott volna a gazdaság. Úgyhogy a tanulság mindebből az, hogy kell egy ilyen alap, de nem lesz olyan szabály, vagy nem lesz előre látható, hogy mikor lesz szükség rá, mikor kell hasznosítani a belőle levezethető segítséget. Nyilván nagyon alapvető érveket kell tudni felsorolni, amikor egy ilyen alapot alkalmazunk, és amikor ezeket a feltételeket látjuk, és a költségeket is világosan látjuk, akkor mérlegelni kell, hogy liberális fogalmaink szerint ezek még indokolhatóak-e. Viki a következő. Ne haragudjanak, csak itt magánbeszélgetések vannak. Ne haragudjanak, most Viki következik. Köszönöm szépen. Honnan is kezdjem? Úgy gondolom, hogy az intézményeket meg kell engedni, hogy tönkre menjenek. Nem hiszem, hogy elfogadható lenne az, hogy mindig az adófizetők pénzéből segítsék ki a tönkremenő pénzintézeteket. Azután egy másik fontos téma. The whole issue of cross-border bankruptcies and, and legal processes that are so un- Kérjük a hozzászólót, hogy kapcsolja a mobiltelefonját, az interferencia miatt tolmácsolás lehetetlen. Border companies from going bankrupt in my banking history. I know what a challenge it is when you're dealing with um, companies that are in many jurisdictions, and that's on the corporate side, let alone a bank, um, when that fails. Um,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 before you got to a bankruptcy and needing a resolution, so whilst you were still in the recovery phase. Um, and in the recovery phase... Nos, ami a fellendülési fázist illeti, úgy gondolom, hogy ki kell aknázni a lehetőségeket, ugyanis a sürgősségi állapotokat ki kell dolgozni előre, még a csődbe menetel előtt, különböző módszerekkel, tehát olyan tőke, tőkéhez való hozzáférés, amely nem az adófizetőktől származott, és így tovább. Tehát először nekik maguknak kell megtenni mindent annak érdekében, hogy a csőd széléről visszakapaszkodjanak, és amennyiben a katasztrófa elkerülhetetlen, és én attól félek, hogyha lenne egy újabb ügynökség, akkor talán még tovább aprózódnának a szakértelmek, tehát jobb lenne egy olyan ügynökségbe koncentrálni ezt a munkát is, amely már most létezik. Tehát szerintünk nem kellene egy újabb gittegyletet létrehozni, hanem inkább a már meglévőkbe kellene betagozni ezt a tevékenységet is. Tehát a csőd előtti időszakra kellene koncentrálnunk, és a struktúraváltásra, a szerkezet átalakításra. Nem kellene új tőkét injektálni olyan cégekbe, amelyek nagyon kockázatosak, tehát arra van szükség, hogy először a bank mérlegét hozzák rendbe, még mielőtt újabb tőkét injektálnának a rendszerbe. Tehát arra van szükség, erre van tehát szükség. És az egész iparág erre vár, úgy gondolom, hogy ez lenne a hasznos megközelítés. Elnök, köszönöm, Peter Skinner. Köszönöm, elnök asszony. Elisa valóban komoly gondolatindító dokumentumot készített, van azonban pár kérdésem, rövid leszek, megígérem. Először is Elisa, szerinted ágazati jogszabályok készülnek majd, vagy sem? Folytatál tárgyalásokat másokkal, milyen időzítésről beszélünk, lehet lehetséges, hogy ez belátható időn belül megtörténik? Mert hát sürgős kérdésekről van szó. Ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönöm, Jean-Paul. Elnök asszony, hát először is szeretnék gratulálni Elizának, már csak azért is, mert szerintem egy Mission Impossible az, amit ő kitűzött magá, maga elé, és ráadásul ilyen rövid idő alatt, hát gratulálok neki. Én nagyon materialista vagyok, és ezért csak néhány megjegyzésem lenne. Az első ezek közül az, hogyha szeretnénk egy dossziét minél hamarabb eltemetni, akkor azt kell tenni, hogy először egy hatásvizsgálatot, vagy egy tanulmányt kell róla végeztetni, ugyanis ezek sehová nem vezetnek, vagy másodszorban azt is kell mondani, hogy ki kell szélesíteni a, akár nemzetközi, vagy világszintre ezt a vitát. Hát egyik módon sem fog sehová vezetni ez az út, úgyhogy így lehet eltemetni egy ügyet már hamvában. Akkor, amikor biztosítási alapokról beszélünk, vagy garancia alapokról, akkor azért mégiscsak vannak válaszok is. Jó európai szintű jogszabályokra van szükség, és egy nagyon jó felügyeleti rendszert kell kiépíteni. Egyetértek, nem kellene itt új ügynökségek, ugyanis, hogyha a felügyeleti rendszert megbízzuk olyan ö, kérdések megválaszolásával, amelyek ebbe a témakörbe tartoznak, akkor azért mégiscsak előre fogunk itt lépni, hiszen volt már itt egy olyan kezdeményezés, amely négy koordinátor vett részt, és azt mondtuk, hogy a parlament jogait is védjük meg, hiszen nem csak a minisztereknek kell dönteni erről a kérdésről. Bizony nekünk is meg lehet a véleményünk erről. Tehát ma az erőfeszítéseinknek ilyen irányba kell mutatniuk, a határokon átnyúló gazdasági, illetve pénzügyi válságok megoldására a lehetőség az egy pragmatikus, hatékony felügyeleti rendszer megvalósítása és egy európai szintű felügyeleti rendszerrel bízzuk meg valamelyik már létező ügynökséget, hiszen ők jobban értenek ehhez. Nekünk is vannak persze gondolataink, de mégis technikai értelemben a szakemberekre kell bízni ezt a kérdést, és adjuk meg, hatalmazzuk fel őket azzal a lehetőséggel, hogy ők maguk meg tudják oldani ezt a kérdést. Garcia Márgájó úr is utalt arra jelentésében, és a négy, illetve a három ügynökséggel kapcsolatos jelentéseink is olyan kérdésekre világítanak rá, amelyeknek a révén egy hatékony felügyeleti rendszert tudunk létrehozni. Azt hiszem, hogy ezeket a törekvéseket kellene támogatnunk, erősítenünk, és aztán talán majd barátunk egy brilliáns össz, összegzést adhat a vita végén erről. Um, thank you. I've got myself and Sylvie Goulard. Köszönöm, Szilvi Gullárt, és jó magam vagyunk még a listán. Persze Garcia Markárót sem lehet ebből kihagyni, le is zárom a hozzászólók listát, mert soha nem érünk a végére. Hübner asszony beszélt a makrogazdasági eh, hatásokról, főként a tőkekövetelményekről, és a bankrendezési alap is tulajdonképpen egy tőkekövetelmény lenne, egy újabb. Ennek komoly kiadásai vannak. Először azt kell megvizsgálni, hogy milyen más kereteket használhatunk. Például az eszköz átruházás, csoportom elő eszköz átruházás határon átnyúló módon is megoldás lehet, még hogyha nehéz is, sőt egyre nehezebb lehet, amikor maga már a fizetésképtelenségi szakaszról beszélünk, de ezeket többféle módon lehet megoldani például a rendszer szempontjából fontos cég számára a Living Will megoldás. Úgy vélem, hogy a javaslatta Elisának az, hogy minden pénzügyi intézetet eredjen ez ki, a szakasz és az idő, a szakaszok és az időzítés nagyon fontos, hiszen például, hogyha a biztosítókat is be akarjuk vonni, akkor nem tudjuk, hogy pontosan milyen követelések érkeznek, és egy rendezés hosszabb távon nem biztos, hogy legigazságosabb, hogyha egy időpillanatra vetítjük csőd közeli helyzetben mit lehet tenni, illetve hogyha a csődbe kerül fizetésképtelni válik egy intézet, pénzügyi intézet, akkor a különböző követeléseket hogyan milyen, állítjuk sorrendbe. A biztosítóknál például a biztosítással rendelkezők és biztosítás követeléssel rendelkezők eh, pontosan mit jelent, hiszen egyes esetekben az csak a tagállamon belüli kötvény, biztosítási kötvényeseket gondolták bevonni ebbe, pedig az Equitable Life válság rámutatott ennek a nehézségére, hiányosságaira. Talán kezdhetnénk a bankokkal, és aztán szépen tovább mennénk más pénzügyi eszközökre. Általában a vállalati vállalati vagy cégrendezés eh, általánosítás nem biztos célra vezető ezen a ponton. Hogyha ezeket az aspektusokat végiggondoljuk, akkor remélhetőleg megelőzhetünk egy olyan helyzetet, amivel ahelyett, hogy segítenénk éppen, hogy még inkább a fizetésképtelenség felé sodorjuk ezeket az érintett cégeket. Eh, vannak nekem is fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen alap hogyan működhet, ki kezeli, hogyan osztjuk szét ezeket a pénzeket. Ezek valóban megoldatlan problémák, de az Európai Bizottság további javaslatokat ígért, például a pénzügyi tranzakciós adó, az úgynevezett Tobin adó, vonatkozóan, amelyből befolyó díjak ilyen alapokba folyhatnának és majd ez lesz az, amikor ezeket a még megoldatlan kérdéseket talán megoldhatjuk. Ennyit szeretem volna mondani, Szilvia következő. Köszönöm szépen. Köszönjük Eliza Ferreirának ezt a munkát, hiszen nagyon hasznos az ő munkája most. Először figyeljünk oda, hogy létezik egyfajta határon átnyúló vetület ennek a kérdésnek, de manapság akkor, amikor bizonyos kormányokkal beszélünk, bizonyos résztvevőkkel, akkor ugye arról esik szó, hogy csökken a mérete annak a belső piacnak, amely azon a területen mutatkozik. Tehát igazából nem európai szinten akarunk mindent felügyelni, de nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni azt, hogy létezik a szolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatások piacának európai szintje is. És hát valóban nem szabad mindent globális szintre kivinni azért, hogy ettől a témától megszabaduljunk minél hamarabb, hiszen az európai államok amúgy is részt vesznek már a világ gazdasági életében, és az egyik legnagyobb kihívás ebből a szempontból az az, hogyha nemzeti, vagy a nemzetközi szintű um, felügyeleti rendszerbe gondolkodunk, vagy ebbe bele szeretnénk szólni, akkor Európa hangját minél hangosabban kell um, elmondani és Eliza Ferreira ezekre a kérdésekre már bizony válaszokat is adott. Garcia Márgájó úr bankok, banki alapokkal kapcsolatos jelentésére és más jelentésekre is reflektált már, amelyek talán előre haladottak stádiumban vannak már. Tehát próbáljunk meg a koherenciára odafigyelni. Yes, it's you. Gracias, Presidenta. Solo, solo cuatro puntos. Köszönöm szépen, négy pontot nagyon röviden, hiszen lesz majd még alkalom a későbbiekben, a saját jelentésem kapcsán mélyebben belemenni ezekbe. Nem csak az udvariasságnál fogva, hanem egyszerűen amiatt is, mert Eliza Féra jelentése nagyon lényeges, mindenképpen kitérnék erre a négy pontra. Elsőként Sven Gikold képviselőtársamhoz fordulok, és mindenképpen megpróbálom jobb kedvre deríteni. Azt mondta itt az előbb, hogy politikai észszerűségét még nem vesztette el, és hát a szellemiségét is megtalálta ennek a munka menetnek. Ugye két módja van a munkánknak, a munkamenetnek, megpróbáljuk megelőzni a tanácsot, ez az egyik alternatíva, akkor gyorsabban halad a munka, ami megfelel is, meg is felel a parlament elképzelésének, a második pedig az, hogy a parlament jelentőségét tekintve valóban hozhassa a formáját, amikor jogszabályokat alkotunk. Azok az ágazatok, amelyek a státuszkójukat nem szeretnék, ha megváltoztatnák, mindig is elgáncsolják a parlamentnek a kezdeményezéseit, ha rájuk vonatkozó jogszabályokat kívánnak alkotni, és a kormányok sem nagyon szeretnek lemondani kompetenciákról, hatáskörökről. Hát ez a két kísértés, ez a két buktató az, amit mindenképpen el kellene kerülni, és ez nem lehetetlen. Nyilván ne korlátozzuk a saját lehetőségeinket. Nézzük meg, hogy például a tanácsot hogyan lehetne mérlegelésre bíztatni. Elizával együtt jó lenne, hogyha arra sarkalnánk a tanácsot, hogy minél hamarabb állapodjunk meg, hiszen a válságkezelési mechanizmusokról el kell gondolkodni, efelől nincs kétség. Ha véletlenül mégiscsak kételkedne, akkor olvassa el a Financial Times tegnapi egyik cikkét, amelyben arra, arról olvashatunk felhívást, hogy mindenképpen lépjünk. Vannak, akik már látják, hogy vége van a válságnak, még mielőtt e, valóban vége lenne, és úgymond már meg is feledkeznek az egész válságról. Jean-Paul is valami ilyesmire utalt az előbb arról is beszélt, hogy a globális szintre tólunk nagyon sokszor egy problémát, anélkül, hogy saját magunk is megoldanánk, de a saját felelősünket mindenképpen vállalnunk kell. Na, akkor Eliza egy pár percre megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gazdag hozzászólásokat hallhattunk, úgyhogy nem sok mindent fűznék már hozzá, viszont azt aláhúznám, hogy le lehet vonni azt a következtetés, hogy a parlament mindenképpen eltökélt, hogy előrelépéseket rögzítse, még hogy ez nehéz is lesz. Az együttműködés szelleme azt gondolom, hogy tetten érhető itt a szakbizottságunkban, dacára azoknak a divergenciáknak, amelyeket az egyes politikai frakciók között mindig is megfigyelhettünk de ezt a mostani helyzetet mindenképpen érdemes meglovagolni, érdemes kihasználni, és ne valamiféle öncélú feladatnak tekintsük a terveinket, hanem arányosan igyekezzünk észszerű, használható jogot alkotni. Mégpedig racionális megközelítéssel felmérve azt, hogy milyen módon tudunk hatékony jogszabályokat teremteni, és azokat utána végrehajtani. Nem ágyúval kell verébre lőnünk, hanem a megfelelő arányos lépéseket kell körvonalaznunk. Szükségszerű az, hogy egy megfelelő alapot teremtsünk, amely harmonizál a többi már hatályosok szabályjal, és éppen ezért jelenleg igyekezni fogok a különböző felszólalókkal megtalálni az összhangot, és kicsit felgyorsítani majd a gondolkodást erről a problémáról, de az akadémikusok, a kutatók, és tudósok és egyéb intézmények vezetőivel is nagyon fontos ne leülni, eszmét cserélni erről a kérdésről. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy minél közelebb kerüljünk a cél megvalósításához, lépésről lépésre, de az eltökéltségünket is fenn kell tartani. Kiegyensúlyozottan kell előre haladnunk, de a hozzászólások alapján úgy látom, és úgy érzem, hogy a jó irányba haladunk. Megvan tehát a szándék, ezt hallottam ki az itteni felszólalásokból, hogy ebbe az irányba induljunk el. Így ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy van egy ügyrendi kérdés. Igen, a jelentésről van szó, ugye a két és fél százalékos GDP arány az igazából ebben az évben 350 milliárd eurót jelentene. Elnök, ezt a koordinátorok fogják eldönteni, de a előkészítő munkát már most megkezdhetjük, meglátjuk, hogy mennyire fér bele az időkorlátokba ez. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki az ütemtervünk ezen jelentéssel kapcsolatban. Április 12 lenne a következő lejárat, és 20, április 21-én lesz a módosítások megvitatása, és június 1-én fogunk a szakbizottságban erről tárgyalni, illetve június 22-én fogjuk megszavazni, és a plenárisra ezután kerül majd a téma. Következő a négyes napi rendi pontunk, amely adminisztratív együttműködésről szól a hozzáadott értékadó csalással kapcsolatban. Garcia Magalló úr lesz a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok most hozzászólni. 16 módosítás érkezett, 12-t elfogadok a jelenlegi formájában, a többi négyet viszont kicsit nehézkesnek érzem, ezekről fogok most szólni. Nem is akarok most hosszasan magyarázkodni azzal kapcsolatban, hogy a többi 12-t miért fogadom el. Ezek tetszenek nekem, egész egyszerűen ennyi. Azt hiszem, hogy ez elég indoklás. Amiket viszont nem fogok elfogadni, a következő lesz. A következők lesznek. Az első ilyen módosítás a 28-as, amely a 22-es bekezdésre vonatkozik. Ebben azt olvashatjuk, hogy az csere olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek a jó a kezelést, a hozzáadott értékadó megfelelő kezelését célozzák, ez ne legyen automatikus. Tehát ne legyen automatikus, hanem csak kérésre legyen ilyen információ csere. Hát ez, ettől persze az egész folyamat lelassulna, és további administratív terheket jelentene. Úgyhogy ezért a bizottsági javaslat az összes módosításával szerint a túlzott automatizmust ki kell kerülni. Szerintem ez elegendő, ez a fajta megfogalmazás. Úgyhogy, hogyha még ezen kívül további administratív terheket kérünk, az nem lesz jó, hiszen ez egész egyszerűen nem egy jó ötlet. Aztán a következő módosítás, amely nem tetszik, de persze aztán még beszélhetünk ezekről, a 31-es számú. Ez pedig a 35-ös cikkre vonatkozik. Ebben azt olvashatjuk, hogy az Eurofisten keresztüli administratív struktúrát csak azért hozzuk létre, hogy javítsuk a bevágyakorlatok cseréjét. Itt nem csak erről van szó, hiszen itt a javaslatban más kérdések is felmerülnek, ezekre is választ kell találnunk. Következő módosítás, amelyet szintén nem támogatok. Ez a 32-es számot viseli. És ebben azt olvashatjuk, hogy a koordinációt kérő alany és a bizottság egyfajta intézményközi alapokon működő struktúrából, ahol csak a tagállamok által felvetett problémákról esik szó, egyfajta európai szintű struktúrára térjünk át, mint amilyen az Eurofis, és amelyben az összes tagállam részt vesz, és ahol a fontos kérdéseket meg lehet vitatni, és a hozzáadott érték csalás ellen európai szinten, vagy országokon felül túlmutató szinten lehet felvenni a harcot. Aztán Oli Smith 36-os módosítása a következő, Ebben azt olvashatjuk Schmidt úrtól, hogy amennyiben lehetséges, illetve szükséges, az Európai Bizottság technikai segítségnyújtást fog eszközölni, illetve logisztikailag fogja támogatni a tagállamokat a csalás elleni harcban. De hát a jogászok azt mondják, hogy ez egy eléggé ködös jogi megfogalmazás, úgyhogy jobb lenne, hogyha a bizottság eredeti megszövegezéséhez térnénk hozzá vissza. Hogy a bizottság határozza meg azt, hogy mikor szükséges az együttműködés. És a bizottság fogja majd a hozzáadott érték csalással kapcsolatos tevékenységet koordinálni. A többi 12 módosítással nincs problémám, ahogyan azt már elmondtam. Ezeket elfogadom. Látom, hogy barátom is, aki nagyon sokat részt vett a munkában, és ahogy néz engem, úgy látom, hogy ő is támogat engem. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jean-Paul, aztán Oli. Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a 36-os módosítás Mittúrtól, legalábbis franciában, egy kicsit ellentmondásos a 36-os módosításról beszélek. Erről beszéltél te is most. A CNSSR, tehát amennyiben ez ö, kívánatos, ez egy kicsit ellentmondásos, mert az Európai Bizottságot kellene ö, arra sarkalni, hogy ö, támogatást ö, adjon, és szakértelmet. Nem tudom, hogy más nyelvekben megfelelő-e ez a szöveg, de hát itt franciául azért egy ellentmondást olvashatunk, Úgyhogy megértem, hogy miért nem tetszik ez a módosítás. Vissza fogok térni még erre a kérdésre, és mit túra is szeretnék egyeztetni, ugyanis a hatékony együttműködés érdekében mi annyit mondtunk, hogy arra lesz szükség, hogy az Európai Bizottság biztosítsa ezt a lehetőséget. Viszont a bizottsági szövegben mást olvashatunk, azt, hogy amennyiben szükséges, akkor majd a bizottság fog ö, fellépni. De az, hogy kinek kell fellépnie, és ki fogja a helyzetet elemezni, az nem világos a módosításból, éppen ezért én az eredeti szöveghez térnék vissza, nem Schmidt úr módosításához, de biztos vagyok benne, hogy Schmidt úr majd el tudja nekünk magyarázni, hogy miért is van ez a látszólagos ellentmondás. Elnök? Oli. Köszönöm, García Margallo. Kiváló egyensúlyt talált ismét. Nem hiszem, hogy nagyon egyet értenénk. Teljesen egyet értek azzal, hogy a 28-as módosító az automatikus adatcserével az ideális megoldás, hogyha valóban szembe akarunk nézni az áfacsalásokkal. csalásokkal másik módosítómat is elfogadta. De liberálisként ugye egyszer azt mondja, hogy a, a bizottság a can lehet szót használja, én pedig a shell fogja szót használom. Amennyiben szükséges, ezt persze belevettem. Ha el tudja fogadni a shell akkor egyet tudok érteni veled. de kicsi megzavarodtam. Ezt el ismerem. Befejezhetjük? Kérdezi az elnök. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a munkájukért. És hogyha valakinek valami nem tetszik, akkor szívesen beszélek még erről. Egyre többen kérnek szót Udo, tényleg muszáj hozzászólnod? Short as I can be. Megígérem, na, lehető legrövidebb leszek. Catherine Steiner eh, árnyék előadó nevében, aki most sajnálatos módon nem tud itt lenni. Támogatja az előadó által alkalmazott hozzáállást. és úgy gondoljuk, hogy az előadó jó munkát végzett. 12 perc késésben vagyunk, mert 12 perc késéssel kezdtünk. Nem azért, mert én késtem, hanem mert a kedves kollégák nem voltak itt időben. Na de mindegy. 20, 21, 22, 23, 24, 25 és 26-os napirendi pontokat nyitom meg egyben. Ez pénzügyi felügyeleti csomag. Azt javaslom, hogy először hallgassuk meg a hét darab előadót, ha mindenki itt van. És az elnék előadókra majd visszatérünk. Az első José Manuel García Margallo y Marfil az Európai bank felügyeleti Hatóságról készített nekünk egy kiváló jelentéstervezetet. Parancsoljon, Hozé. Köszönöm szépen. Ez talán az egyik legfontosabb téma a mai napi rendünkön, illetve egyáltalán az öt éves parlamenti ciklus alatt is az egyik legfontosabb témánk lesz. Mindenesetre a spanyol elnökségnek mindenképpen a legfontosabb feladata egy európai felügyeleti rendszer, a rendszer kockázatok megakadályozása érdekében, ennek a létrehozása. Tehát egyfajta mikroprudenciális felügyelet létrehozása is ide tartozik, bankok, biztosított társaságok, és így tovább. Azért nagyon fontos ez a téma, négy jelentésről beszélünk itt, tehát itt igazából nem csak különböző felügyeleti rendszerekről beszélünk, amelyek egymással kapcsolatban, laza kapcsolatban állnak, nem itt egy összefonódott rendszerről van szó, ezért is fontos együtt tárgyalni ezeket a témákat. És ezért lenne nagyon jó az, hogyha a felügyeleti rendszerek egy központosított helyszínen működnének. Ez azért is lenne fontos, mert amikor kockázati rendszerkockázatokról beszélünk, illetve makroprudenciális kockázatokról, akkor egy, együttesen kell fellépnie a felügyeleti rendszereknek. Igazából itt a bizottság maga akar fellépni, a tanács is maga akarja kezébe tartani ezeket a szálakat, de mi mégis úgy gondoljuk, hogy ki kell mondani azt, amikor szükséghelyzet alakul ki. Az Európai Parlament nem először tárgyal erről a témáról, és korábban azt mondtuk, hogy senki sem mehet szólhat az ellen, amit korábban mondott. Tehát nekünk is utalnunk kell a korábbi parlamenti jelentésekre. 2000-ben volt egy pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekvési terv, amit egyébként a parlament teljes többséggel támogatott, és én akkor már azt hangoztattam, hogy a liberalizáció és a piacok integrációja lenne a fontos. Nos, ezt ugyanolyan intenzitással és gyorsasággal mm, vittük végig, mint ahogyan most is küzdünk. Ugye mi azt mondtuk már 2000-ben is, amit most hangoztatunk. Éppen ezért a liberalizáció és az integráció valamint a felügyeleti rendszer létrehozása két pillért jelentenének, de szerintem itt egyfajta dihotómia van azon felügyeleti, illetve azon hatóságok között, amelyek a felügyeleti rendszert megvalósítanák, és a nemzeti felügyeleti rendszerek között, hiszen a határokon ezeknek megáll a hatásköre. Ugye sokan azt mondták, hogy majd a jövőbe bizonyítja azt, hogy ez hogyan is fog alakulni ez a rendszer, és hát akkor jött a, a pénzügyi válság. Ike Vandenburg és mások is a jelentéseiben, jelentéseikben azt mondták, hogy európai szintű felügyeleti rendszer van szükség a kockázati szintűre, a rendszerkockázatok elkerülése érdekében. Éppen ezért mi most ugyanezt mondjuk nagyobb felügyeleti rendszerre, nagyobb ellenőrzésre van szükség. Mindhárom jelentés erről szól, és egyébként ezt bemutatta nekünk a pénzügyi válság is. Már akkor is a biztos, amikor elkezdődött a válság, rámutatott erre a problémára, Jacques de la Rosière létrehozott egy csoportot, egy bölcsek tanácsát, ha úgy tetszik. Beszéltem is velük, de itt igazából egy nagyon pragmatikus jelentés született, és aztán ezt is felvézezték, és az európai szintű megközelítést egy kicsikét fel hígították. Aztán később a bizottság és a tanács ezt még tovább hígította, és végül gyakorlatilag elúszott a megoldás is. Mi a parlament részéről akkor azt mondtuk, hogy nem fogjuk támogatni a tanácsot, inkább harcosan kívántuk megközelíteni ezt a kérdést, és akkor azt is megfogalmaztuk, hogy tovább kell harcolni, meg kell győzni a, bizot, a tanácsot és a jelenlegi mm, soros elnökséget. Biztos vagyok egyébként mert olyan a szocialista kormány Spanyolországból támogatni fog bennünket ebben. Mik is itt a főbb vezérvonalak? Mik azok a területek, ahol biztos, hogy nagy ellenállás tapasztalható majd az iparág részéről, vagy akár a kormányok, egyes kormányok részéről, amelyek nem kívánják majd átruházni kompetenciáikat. Először is arról kell beszélnünk, hogy közös szabályokra van szükség annak érdekében, hogy azonosan értelmezzük, definiáljuk a legfontosabb koncepciókat az Európai Unió területén. Szeretnénk hogyha a hatóságok komolyabb szerepet játszanának helyi szinten is. Éppen ezért technikai normák kidolgozására is szükség van, és aztán ezeket a bizottságnak kell jóvá hagynia. Amennyiben a bizottság vissza akar utasítani egy javaslatot a hatóságok részéről, és ezzel nem ért egyet a hatóság, akkor a bizottság és a tanács együtt kell, hogy megtalálják a megoldást. Nem szabad ugyanis megengedni azt, hogy a vétó az megbénítsa a normák elfogadását. Ezen kívül még szeretnék a parlament szerepére is utalni. Mendez de Vigo úr, aki a Lisszaboni szerződésről az alkotmányjal nagyon sokat foglalkozott, ők is tudja, ő is tudja, hogy a delegált jogi aktusok milyen fontosak lesznek ebből a szempontból. És nekünk parlamentként is a saját szerepkörünket itt tágítanunk kell. Azok az ajánlások vagy iránymutatások, amelyek nem szerepelhetnek a jogszabályban, azok sokkal inkább konkrétabb formába kell, hogy megjelenjenek. Gondolok például arra, hogy a vezetők javadalmazása a bankokban hogyan is alakul. Ugye ez egy nagyon ellentmondásos téma. De azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legkomolyabb hatása legyen ennek. Azt is szeretnénk, hogyha itt a parlamentben erről egy nyílt vitát lehetne rendezni, és beszélhetnénk arról is, hogy mi az, amit már megtettünk, milyen lehetőségek állnak előttünk. És hát persze a nemzeti felügyelők nem mindig fogadják majd el a mi ajánlásainkat. Úgyhogy nézzük most a döntéseket. Először is a frakciók között kell megegyezésre jutnunk annak érdekében, hogy meghatározzuk azt, hogy a hatóságok pénzügyi pénzintézetekhez fordulhatnak-e, és mindez persze csak akkor lehetséges, hogyha a nemzeti felügyeleti szerv nem fontolja meg az ajánlásokat. Ebben az esetben ugyanis közbe kell lépni, mert különben egy olyan hatóságot hoznánk létre, amelynek nincsen hatásköre, és nem hiszem, hogy ezt szeretnénk elérni. Ugyanis, hogyha nem lesz hatása az erőfeszítéseinknek, akkor az nem vezet semmihez. És ezt én sem szeretném. Ugye itt a bizottság kell, hogy felügyelje azt, hogy mennyire tartják be a az európai jogszabályokat, és hogyha a felügyeleti szervek nem fognak egyetérteni azzal, ami az egyes tagállamokban történik, akkor az ő hatáskörüket kell megerősíteni, annak, ellenérde, annak érdekében, hogy több hatáskörrel rendelkezzenek, és ugyanakkor, amennyiben a parlament demokratikusan fogja mindezt ellenőrizni, akkor megvalósul egy valós demokratikus kontroll is. Nézzük most a felügyeleti rendszer kérdését. Azt szeretném kérni, hogy a Kennel Review brit jelentést olvassák el, hiszen a Larosier jelentést talán túl kontinentálisnak fogják ítélni. Nos, ebben az előbb említett jelentésben sok szó esik a felügyeleti rendszerek létrehozásáról, illetve a csőd eljárásokról, mert az európai szintű felügyeleti szervek nem helyesen kezelték ezt a problémát. Izland lenne az egyik megoldási kulcs, és a másik pedig a mm, nagy-britanniai modell. Az összes leányvállalatnál a fizetőképességet fizetésképességet mm, meg kell vizsgálnunk, és egy integrált európai felügyeleti rendszerre van szükség. Én ezt támogatom, és azt szeretném, hogyha a kollégák is egyetértenének ebben. Egy három szintű rendszert hoznánk létre, egy nemzeti hatósági rendszert, amely nem csak nemzeti szinten tevékenykedne, de nem elég nagyok ezek a hatóságok ahhoz, hogy egy teljes összeomlást megakadályozzanak, és azok az intézmények, amelyek határokon átnyúló szinten működnek. Nos, hát ez a felügyeleti szervek szövetségének szintjére tartozna és aztán a mediáció is egy hatékony eszköz lehetne akkor, amikor a felügyeleti szervek között nincsen megegyezés, És ami szerintem elfogadhatatlan az az, hogyha nem sikerül megegyezésre jutni, akkor semmit se tegyünk, és hogy egyes országok kockára tegyék az egész Európai Uniós piacok stabilitását. de nagyon kevés az olyan eset, amely igazi kockázatot jelent egy olyan európai ellenőrzése van szükség, amely a nemzeti ellenőrzésekre alapozza munkáját. De mégiscsak kell egy esernyő szervezet, amely összefogja ezeknek a munkáját. Tehát így lehetett volna elérni azt, hogy az európai kormányok és a bankok világos jogi helyzetben tudják az ilyen problémákat kezelni. Jó lett volna akkor, hogyha eljöttek volna a szakértők elmagyarázni, hogy ez pontosan hogy is működött volna ez a, rész, ez a rendszer. Minden esetre a 29-es cikknek megfelelően lesz egy igazgató tanács, a felügyeleti szervektől érkező személyekből fog ez összeállni, és hogyha lesz egy európai szintű felügyeleti rendszer, akkor kié lesz a felelősség akkor, hogyha egy fontos pénzintézet ö, csődbe megy. Nos, hát nagyon világos a helyzet. Az a célunk, hogy az adófizetők ö, pénzét minél inkább védjük. De nem szabad, hogy ö, a, az adófizetők vagy ö, a átlag állampolgárok kelljen, hogy megint a zsebükbe nyúljanak akkor, amikor tőzsdei összeomlási hullám kezdődik meg. Egy olyan alapra van szükség, amelyet a, az adófizetők kisegítésére használunk, tehát hogy az ő pénzüket ne kelljen felhasználni, és aztán olyan Tehát az lenne a lényeg ennek, hogy ne az adófizetőnek kelljen elsősorban fizetnie. Aztán van itt egyfajta morális kötelezettség is. Világos ugyanis az, hogy egy egyetértési nyilatkozatban mm, jussunk egyetértése, még mielőtt beavatkoznánk, mondjuk itt a Fortis esetére gondolok, vagy más sürgős esetekre. Ugye itt figyelembe kell venni a, az ország méretét, a cash flow rendszereket, tehát nagyon sok kritériumot figyelembe kell venni, akkor, amikor ezeket a döntéseket meghozzuk. És végül azt szeretném még elmondani, hogy a dokumentum szelleme azt mutatja, hogy nagyon hogy nagyobb, e, több Európára van szükség, nagyobb felügyeleti rendszerre, és kevesebb kockázatot kell megengedni az európai polgárok mm, zsebével kapcsolatban, tehát őket kell védeni. Úgyhogy egyetértek Ferreira asszonynal is, és azt hiszem, hogy itt egy szép barátság kezdetét is megtapasztalhatjuk majd Spanyolország és Portugália között. Um, uh, Sven Köszönöm. Sven Gigold következik, az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság témájában. Sven. Először is azt szeretném elmondani, hogy a spanyol-portugál barátságot alapul véve nagyon remélem, hogy hogy észak-kelet, észak-dél, nyugat és kelet itt a parlamentben eh, egy tető alatt valóban eh, egyesül. Ha, hol, ha nem ebben a parlamentben találjuk meg a válságra a választ. Garcia jó kollégám is, ahogy ezt említette. Nincsenek közös szabályok és közös fellépés teljes hiányában a parlamentnek kell megtalálnia eh, a választ. Európai szinten kell fellépni, és nem a nemzeti szintre visszavonulni. Eh, megoldásokat, válaszokat kell találnunk, és ezért mondom azt, hogy a felügyeleti struktúrát figyelembe véve Például az Európai Rendszerkockázati Testület is megoldással szolgálhat a pénzpiaci felügyeletre, ugyanakkor a válságkezelésre is. Nem kívánom megismételni a már eddig elhangzottakat, csak azért, hogy az én számból is hallhassák. Eh, nem akarjuk a jelenlévőket halára untatni, nem ez a célunk, de egy-két dologra azért fel kell, hogy hívja mindenkinek a figyelmét. Vannak itt nüansznyi eh, különbségek, eh, illetve egy-két dolog még nem hangzott el. Nagyon hasonló jelentések ezek, mind a hat vagy nyolc, amelyet kollégáimmal együtt készítettünk. Közös a meggyőződésünk, a nagy határon átnyúló pénzintézeteknek európai felügyelet hatája kell esniük, napnál világosabb, hogy nem fognak, nem fizethetnek akkor a tagállamok, hogyha nem az ő feladatuk volt a felügyelet. Felmerül tehát hogy kinek kell a pénzügyi eh, következményeket állnia. Nos, itt el kell mondani, hogy a 23-as cikk kimondja, hogyha bármiféle hatása van az adott tagállam eh, finanszírozására, akkor az adott tagállam vétójoggal rendelkezhet. Ez az európai jogszabályok eh, tagokat nevetségessé tenni, csak azért, mert eh, ha A-ból B pontba el kell vonatozni egy eh, hivatalnoknak, egy köztisztviselőnek, akkor már annak is kihatása van a nemzeti eh, költségvetésekre, és hát akkor már vétózni is lehet. Hát ez nevetséges, nem ez a célunk, ezt elkerülni inkább prób- elkerülni próbáljuk itt. Peter Skinner kezdeményezésének köszönhetően hárman le kell ülni, és megmondani, hogy pontosan mit jelent az, hogy a tagállamok finanszíroz, pénzügyi helyzetére kihatással van. Nem lehet ilyen, ilyen módon jogszabályokat alkotni, ennél sokkal világosabb, egyértelmű meghatározás erre sokra van szükség. Fontos, hogy az európai jogszabályoknak, eh, ha pénzügyi kihatásairól beszélünk, akkor csak releváns pénzügyi kihatásokról beszélünk, hiszen egyébként kifogásként használhatnák ezt. Egy másik fontos terület, amelyet én felelek, az az, hogy az új európai hatóságnak legyen lehetősége arra, hogy bizonyos termékeket egyszerűen eh, kiutasítson a piacról például fedezet nélküli üres szolgáltatásokra, termékekre gondolok, vagy például a spekuláció a görög állami kötvényekkel, vagy az onnan származtatott osztalékok. Ez egy olyan jog, amelyet, amelyel fel kell ruháznunk az európai hatóságokat, mert azt hiszem megtanultuk azt a leckét, hogy vannak olyan tevékenységek a piacon, amelyek már csak, hát, hogy úgy mondjam, igen korlátozott mértékben állnak kapcsolatban a piaci műveletekkel, hagyományos piaci és észszerű műveletekkel. Aztán a felebbviteli grémium. Azt javasoljuk, hogy ez a vegyes bizottsághoz kerüljön ez a grémium, mert úgy gondoljuk, hogy ez a vegyes bizottság erősebb kellene legyen. Nem titok, és tudom, hogy vannak más kollégák is, akik hasonlóképpen gondolkodnak, nem tartják nagyon logikusnak, hogy három különböző intézményünk, bizottságunk legyen, amelyeknek a homlokterébe hasonló piacok tartoznak. És hát az sem igazán logikus, hogy három különböző városra lokalizáljuk ezeket. Az informális információ áramlás nem lenne adott, talán más is az egész politikai és felelősség, tudat. Éppen ezért itt egyfajta integrált pénzügyi felügyelet felé kellene elmozdulnunk, és meglátásom szerint itt a szakbizottságon belül el kellene gondolkodnunk azon, hogy ezt a közös területet hogyan tudnánk megerősíteni, és hogyan jutnánk el egy valóban integrált európai pénzügyi felügyelethez. Ezek a mostani jelentések szerintem nagyon fontos lépést jelentenek ebbe az irányba, és hát tulajdonképpen az európai integráció is emellett tette le a voksot. Parlamentként szerintem legyünk ambiciózusak, a célkitűzések megfogalmazásánál már fókuszáljunk arra, hogy a problémákat hogyan lehet megvalósítani, megoldani, amikor a tanácssal azt leülünk az asztalhoz tárgyalni, ugyanilyen ambiciózus célkitűzéseket kell vallanunk, és a Delor féle elképzeléseket szerintem hát mérlegelni kell, hiszen tényleg lépésről lépésre kell ugyan haladni, de most egy nagy lépést tegyünk előre, majd pedig, ha már nagy lépésekben gondolkodunk, akkor igyekezzünk ezeket meg is valósítani. Köszönöm, mondja az elnök. Peter Skinner jelentése következik a biztosítás és foglalkoztató nyugdíjfelügyeleti hatóság. Köszönöm szépen! Érdekes heteket tudunk magunk mögött, hiszen számos vitát folytattunk erről. Nem mindenki gondolkodik ugyanabba az irányba, de biztosítani szeretnénk, hogy egy hasznos, megközelítést tudjunk magunk mögött, és egyfajta víziónk is legyen, amikor a tanácsal szembe kerülünk. Egyrészt ugye itt a különböző cégekkel és a fogyasztókkal, a polgárokkal is szembesülünk, úgyhogy egyfajta paradigma váltásra van szükség a felügyeletek kapcsán. Nos, ezekre tekintettel állítottam össze a jelentésemet, ami a konszolidáció és az integráció jegyeit is magán viseli, és a bizottsági javaslatokat veszi végre. Mindenképpen a hatalmi ágak megosztása egy lényeges elem, hiszen a parlamenti jelentésben talán ez is elvárható, hogy szerepeljen. A bizottság adott ki egy alapdokumentumot, de ez egy olyan dokumentum, amin mi is dolgozunk, és nem a tanács kell, hogy bennünket erre felkérjen vagy kényszerítsen. Tehát ez egy alap, ami alapján gondolkodunk. Elmondanám, hogy mely ez a hat pont, amelyeket fontosnak tartunk, és amelyről el kell gondolkodnunk, talán tovább is lépve majd a kérdéseken. Van nézetkülönbség, de azért vannak, hál' Istennek, konvergenciák is. Bizonyos hatásköröket esetleg el lehetne venni a bizottságtól, a fiskális felelősségről is beszélünk, jobb minőségű szabályozás többek között, és aztán a felügyeleti rendszernek a kritériumai amelyre mindenképpen szükség van. A nagyobb, láthatóbb elő, láthatóság egyáltalán a felelősségvállalásnál, és még sorolhatnám. Tehát én azt gondolom, hogy a parlament számára ezek vállalható elképzelések. A parlamentnek is vannak extra plusz ö, hatáskörei, és éppen ezért ezekkel élnünk is kell, mert akkor tartunk majd ott, hogy a polgárok újra bizalmat vethetnek akár a pénzügyi intézetekbe, akár belénk, mint parlament. Úgy gondolom, hogy a bizottság néha el kell, hogy vigye a bal hét, hogy úgy mondjam, hiszen ő dönt arról, hogy mikor van szükség jelentésekre, és hogyan, milyen formában kerülnek ezek bemutatásra, de a parlament is néha saras talán, mikor nem készül el időben. Az omnibus jelentések, jelentés kapcsán hallottuk, hogy vannak olyan technikai sztenderdek, amelyek a bizottság asztalát képzik, de ezeket vagy elutasítja, vagy, vagy pedig valamilyen módon kiegészítheti csupán. Tehát nem a bizottság lesz az, aki egyfajta szükségállapotot hirdet ki, ez nem az ő feladata lesz. Sven beszélt itt egy levéről, amelyet a tanács elutasított, és ki kell itt mondanunk, hogy a védzáradékokat fent kell tartani, a fiskális felelősséget időző jelben definiálni kell. Rögzítenek kell, hogy ki ez, pontosan kell definiálni, hogy miről is van itt szó. A Lisszaboni szerződésből származtatott felelősségeinket mi komolyan kívánjuk venni, de a tanástól is ezt várjuk. Aztán a jobb jogalkotás, amelyre mindig hivatkozunk. Itt nyilván a hatáselemzésekre is oda kell figyelni, az ajánlások, a jobb gyakorlatok, mind-mind elhangzanak, mint kapaszkodó pontok, de ezeket akkor alkalmazzuk is. A konszolidáció talán el lehetne írni valóban a teljesen világos mandátummal, amennyiben a pénzügyi felügyeletek európai rendszere vonatkozásában ezt rögzítjük. Aztán ez a vegyes bizottság, amely egy integrált EU-s felügyeleti bizottságként működik. Ami a jelentésekből hiányzik, az sajnos éppen ez, mert hát valahol mégiscsak egy verseny szellemben élünk, és hát most számos új kis bizottság kerülne felállításra, és ezek egymással versengenek. Nem beszéltünk még róla, de az én jelentésemben azért látjuk, olvashatják, hogy kíváncsian várjuk, hogy ezek a kisebb bizottságok majd hogyan teljesítik a hozzájuk fűzött reményeket. A külső szakértők láthatóbb jelenléte. Akadémiai szakértőkre gondolunk, akik akár jogi szaktudással is rendelkeznek, tanácsokkal szolgálhatnak. Úgy gondolom, hogy kétség nem fér hozzá. Valóban releváns és szakértői véleményekre van szükség, és olyan emberekre, akik értik a dolgukat, hiszen nagyon komoly feladatokat kell elvégezni, és ezt csak a szakértőkre érdemes bízni. Elnök, köszönöm. A makroprudenciális felügyelet témájában Szilvi Gulár kap szót. Köszönöm szépen. Nem fogok túl hosszan beszélni, mert ahogyan mindenki már értheti, sokat működtünk együtt az Omnibus direktíva, vagy a Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos témák bele beletartoznak ebbe a témakörbe. Itt egy makroökonomiai kérdést kellett megvitatni, úgyhogy azzal kezdeném, amit már mások is hangsúlyoztak, hogy a makro és mikroszinteket egymáshoz közelebb kellene hozni, illetve az ágazati mikroelemzéseket is egymáshoz közelíteni kellene, ugyanis hatékony választ kívánunk adni a jelenlegi problémákra, és azok a kormányok, amelyek ma külön-külön kezelik ezeket a témákat, azok nem igazán adnak jó válaszokat, megoldásokat nem kínálnak. Tehát itt egy igazi nagy előrelépésre van szükség. Ezt már a többiek is elmondták előttem. Egyfajta közös felügyeleti rendszer létrehozásán munkálkodunk, hogy ezek a szektorok egymással jobban együttműködjenek, ez egyébként a Larozier jelentésben is már szerepel célként, tehát tudjuk azt, hogy itt egy hosszú, nagy lélegzetvételű mm, kérdést kezdtünk el feldolgozni, nagyobb információ köröztetésre és egy közös megközelítésre van szükség. Azt szeretnénk, hogyha a jövő nyitva állna egyfajta integráció előtt, hogyha a bizottság, a tanács és a parlament néhány év után ezt helyesnek ítéli meg. A másik fontos szempont az az, hogy globális szinten is megnézzük Európa szerepét. Mire van szükség Európának most? Nézzük meg, hogy mi történik az Egyesült Államokban vagy a világ más térségeiben, és tudjuk azt, hogy senkinek sincs a kezében egyfajta gyógyír a problémákra. De hogyha Európa nem veszi részt eh, a világnak eh, a döntéshozatali eljárásaiban ezen a területen, akkor majd mások fogják meghozni ezeket a döntéseket, amelyeket majd ránk kényszerítenek. Aztán a szisztemikus eh, kockázatok ellen, ahogyan azt a Larosier jelentésben is olvashattuk, európai központi banki szinten kell fellépni nagyon világosan kell fogalmazni. Itt Európában kemények akarunk lenni, és vissza szeretnénk állítani a bizottság eredeti javaslatát, és az európaiak képviseletét ezen a területen meg szeretnénk nevezni. Azt hiszem, hogy egyébként nem lenne túl jó az, hogyha megszavaztatnánk az Európai Központi Bank vezetői posztját. Ennek valószínűleg csak rossz hatásai lennének. Ugye itt az accountability erősítését is szeretnék elérni a parlament előtt, tehát az elszámoltathatóságot a parlament felé erősíteni szeretnénk és ez egy fontos kérdés, és persze az is világos, hogy a LKB elnökének ide kell majd a parlament illetékes szakbizottságához látogatnia, és hogy figyelembe vegyék ott is azokat az ajánlásokat, amelyeket a parlament fogalmaz meg. Aztán egy másik nagyon fontos pont, legalábbis a kollégák számára úgy gondolom, hogy ez fontos, az az, az az, hogy nyissunk. Az egyik konklúzió, amit le kell vonnunk, az az, hogy azok a személyek, akik a felügyelettel vannak megbízva, akár tagállami szinten, akár független szinten, akár pénzügyminisztériumi szinten, vagy akár vegyes megoldásokban, nem voltak képesek a válságra megfelelő megoldást kínálni, kiutat javasolni. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy olyan személyek foglalkozzanak a szisztemikus kockázatokkal, akiknek tapasztalata van ebben, és nem lobbisták, hanem függetlenek annak érdekében, hogy Európa nagyon is sokszínű gazdasági valóságát képviseljék, és nyissanak. Tehát ez nagyon fontos, ez a nyitás. Azután a bizottsági javaslatban igazából csak egy technikai jellegű bizottság felállításáról volt szó, de mi úgy gondoljuk, hogy már most is léteznek ilyen kompetenciák a nemzeti felügyeleti szerveknél, illetve a központi banknál, de a legmagasabb szintű tudósok is, akik a világ különböző pontjainról érkeztek, egyfajta tanácsadói szerepet láthatnának el az illetékes hatóságok mellett. Tehát azt szerettük volna, hogyha vitát nyitunk, persze olyan témákban, amelyeket bizonyos tagállamok, kormányai vagy bizonyos lobbycsoportok szerettek volna minél hamarabb elásni. Persze ezek az együttes gondolatok mindig nehezek, nehezen megvalósíthatóak, de reméljük, hogy sokan egyet fognak érteni a mi gondolatainkkal, és a parlament egységesen kíván fellépni a tanácssal szemben. Itt szeretnék arra is emlékeztetni, hogy voltak nagyon sokan elvesztették a munkájukat, és hogy a kis és középvállalkozások is milyen nagy problémákkal küzdködnek. Az ő érdekeiket is védenünk kell, nem csak a hatalmasokét, nem szabad, hogy végül is semmi ne változzon. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ramon Tremuza jelentése következik. Az Európai Központi Magnak az Európai Rendszerkockázati Testület működésével kapcsolatos feladatai címet viselőző jelentése. Parancsoljon Ramon. Köszönöm, elnök asszony. Pár percet fogok csak elvenni a önök idejéből. Rövid jelentés ez hangsúlyozom ebben a jelentésben annak szükségességét, hogy az EKB és az ERKT szorosan, minél szorosabban működjenek együtt. Ahogy a Szilvi is említette, ez a kapcsolat akkor válik valódivá, amikor az EKB eh, egyben az EKB elnöke az ERKT, tehát az Európai Rendszer Kockázati Testület elnökévé is eh, válik majd ez világ szinten is vezető szerepet játszhat ez a testület. Most nem megyek a részletekbe, David Marsh, az angol száz közgazdász, elismert közgazdász, a Bundesbankot mindig is kritizálta, de most már elismeri az Európai Központi Bank szerepének fontosságát és pénzpolitikájának következetességét. British kollégáimat hagy emlékeztessem arra, hogy az EKB és az Európai Rendszer Kockázati Testület egymással mennyire szorosan összefüggő intézmények. Remélhetőleg kiderül a jelentés tervezetemből is, hogy az Európai Központi Bank az egyetlen olyan európai intézet, amely rendelkezik e, azzal a morális e, tőkével, erkölcsi tőkével, és tapasztalattal egyben, amely alapján a pénzpiaci felügyeletben vezetője szerepet játszhat. Egy módosító indítványt is benyújtok majd, amelyben azt mondom, hogy Trisé úrnak rendszeresen meg kellene jelenni az Európai Parlament előtt, az Európai Felügyelet ügyében beszámolva a fejleményekről. Szerintem ez az átláthatóságot is javítaná, és általában az elszámoltathatóság elvét is e, újra e, megerősíteni, főként most pénzügyi válság közepette. Az EKB hivatalnokai kell, hogy segítsék a rendszerkockázati testületet munkájában, és a testület finanszírozását is a központi banknak kell eh, biztosítania. A testület titkársága lesz felelős azért, hogy hatékony legyen az eh, adatcsere, mind makro, mind mikro szinten. Felismerem, értem én, eh, látom én, hogy itt kényes adatokról van szó, ezért természetesen a titkásságra vonatkozóan egy titoktartási kötelezettséget is meghatározunk. Most pedig várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Tovább lépünk az Omnibus 1 eh, címen is ismert jelentésre. Eh, Sanchez Presedo kollega eh, tollából született meg ez a jelentés, akinek meg is adom a szót. Ó, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy kifejtetem gondolataimat ebben a témában. Nem csak az Omnibus 1-ről szeretnék beszélni, a 11 ágazati irányelv módosítására van itt szó, azokról az irányelvekről, amelyek a pénzpiacokra vonatkoznak, és az új felügyeleti rendszer miatt vált szükségesé ezeknek a módosítása. Négy új testület, ágazati hatóság állt fel, vagy válik a rendszer, felügyeleti rendszer részévé. Jelenleg a nemzeti szervek látják el ezt a feladatot. Igen, felaprózott ezért az európai pénzpiaci felügyelet. A PSAF-nek megfelelő nemzeti szervek kezében van egyelőre ez a feladat. Fontos, hogy az új hatóságok égisze alatt szorosabb együttműködés eh, keretében eh, zökkenőmentes legyen az adatcsere, ugyanakkor javaslatokat is tehessenek az ellenőrzési rendszerek eh, nagyobb összefonódására, integrációjára illetve koordinációjára van szükség, ugyanúgy az európai és a nemzeti hatóságok, valamint a különböző európai hatóságok közötti együttműködést is hangsúlyozza, tehát ágazatközi és határon átnyúló együttműködésről beszélünk. Az alap gondolat ezen jelentésem eh, mögött eh, nem érdemben nem változtat a irányelveken, hanem csak hozzáigazítja ezeket a fejleményekhez. Azokhoz a fejleményekhez, amelyek a pénzpiaci felügyeletekre vonatkozó új szabályok miatt következtek be. A Lisszaboni szerződés bevezeti a delegált aktusokat, illetve a végrehajtási aktusokat, amely a jogszabályi kereten változtat az, ennek a szakbizottságnak is a, részben változott a hatásköre. A végrehajtási a hatály kiterjesztése miatt pontosan el kell, körülbe kell rajzolnunk, körbe kell határolnunk, hogy mi ezeknek a megváltozott hatályoknak a pontos definíciója a technikai specifikációk terén például a rendeletek, a scrutiny procedure keretében, a delegált aktus alapján. Nos, külön kell ezeket teljesen kezelnünk nem csak a jelenlegi lámfalusi architektúrát vizsgálom, hanem az egész európait. Tehát európai szintű harmonizációt tartok itt kívánatosnak, nem csak a végrehajtásra tekintek ki, hanem az európai szintű európai szintű koordinációra, Tehát egy egységes szabályrendszert használok. Pontosan mi legyen ez? Nos, az Európai Bizottság javaslata nem határozta meg egyértelműen azt, hogy az új jogszabályokban három aspektusra kell kitérni, hogy mi legyen az új egységes szabályrendben. Először is a fogalom meghatározások terén európai szinten egységes definíciókra van szükség annak érdekében, hogy egyforma szabályok szerint játsza mindenki ezt a játékot. A beszámolási, a jelentéstevési kötelezettség, azaz a felügyeleti hatóságokhoz az adatok, az információk eljuttatására vonatkozó kötelezettségek szintén egységesek kellene, hogy legyenek európai szinten, harmadsorban pedig mi legyen a pontos elvárásrend az együttműködésre vonatkozóan, nem az operatív rendre gondolok, hanem az együttműködési szabályokra, a kiegészítő támogató intézkedésekre. Szerintem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban pontosan ez kell, hogy szerepeljen, és ezt kell a tanácsnak és a parlamentnek elfogadnia. Több mint 300 módosító indítvány érkezett. A technikai szabványokra vonatkozóan nem feltétlenül harmonizációról beszélünk, végrehajtási eh, aktusok eh, teljesen rendes, rendes eh, eljárásban kerülnének elfogadásra, pedig a komitológián keresztül, és ezeket az új hatóságokat ezen kritériumok alapján kell bevezetni ebbe az új európai felügyeleti rendszerbe. <laughs> has told us that uh, uh, Sanchez, your phone's, your, your mic's on. Szeretném kérni, hogy majd a mobilokat bent kapcsolják ki. Phelps úr pedig azt mondja, hogy az Omnibus 2-ről jelen pillanatban nem kíván külön felszólalni. Jól értettem? Jól értelmeztem? Vagy azért kíván szólni? Hát egy non-paperrel kapcsolatban, munkadokumentummal kapcsolatban nem nagyon tudok nyilatkozni, de a bizottság ugye azt vetítette előre, hogy áprilisra várható majd a dokumentum, úgyhogy addig én elhalasztanám a magam mondókáját. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Akkor a szárnyékjelentéstevők kerülnek sorra, és Viki Forkap elsőként szót, mert ő jelezte elsőként, hogy kéri. Köszönöm szépen a raportőrök. That you obviously collectively have put into this. Köszönjük tehát ezt a sok munkát, amit a raportőrök belefektettek ezekbe a jelentésekbe. Mindenképpen ugye a rizikókat, a válságokat, a kockázatokat kellene kiküszöbölni világossággal, világos szabályokkal, felügyelettel, konzisztenciával, azaz, hogy a jogalkotási szabályokat betartjuk, és a válságkezelés a harmadik, és egyértelmű szabályok alapján tudjuk kezelni a kockázatokat, a válságot. Ne járjunk úgy, mint legutóbb. Nagyon fontos, hanem a legfontosabb jogszabályról van itt szó, amelynek kulcseleme az, hogy transzparens, világos, konzisztens módon egész Európában cseréljük ki az rendelkezésre álló információkat. Azt gondolom, hogy elég szomorú, hogy eddig ez nem így volt, mert az információk tulajdonképpen a jelentéstevők csoportján belül ragadtak, és sajnálatos módon, módon nem kerültek azon körön kívülre. Más dokumentumok esetében voltak találkozók, most pedig négy hónapjuk volt a jelentéstevőknek, nekünk viszont csak két hetünk lesz a módosítóknak a benyújtására, lehet, hogy kicsit több időre lenne szükségünk, ezt kérvényezném is. Ugyanakkor, Sven, mondom neked, hogy talán hasznos volna az is, hogy teljesen világos információként mi is megkapjuk a bizottsági reakciókat, válaszokat az előterjesztésekre. Amit a felvetéseket illeti, ezekkel mind-mind egyetértek, néhány módosítóval is együtt tudok élni. Annak szükségessége, hogy legyen konzultáció az iparral, a többi szereplővel, legyenek hatástanulmányok, és a hatóságok szerepét is körülhatároljuk, hogy a felügyeleti szervként működnek. Én úgy gondolom, hogy a parlament, amennyiben ezeket támogatja, jól új úton járunk. A fiskális védzáradékok kérdése ne triviális érdekekre hivatkozva kerüljön alkalmazásra. Eszembe jutott az is, hogy csak akkor alkalmazzuk a védzáradékokat, hogyha arra alkalmasnak vélt helyzetben azokat szükségesnek ítéljük. Ez a fiskális védzáradék mindenképpen életfontosságú, annak ítélem, hiszen ugye mi itt az adófizetőket képviseljük, és aki a döntést hozza bármilyen ügyben, legyen szó válságról, válságról vagy másról, az a személy legyen, akinek a számlát aztán fizetnie kell. Tehát a felelősség az legyen egyértelmű. A határon átnyúló felügyeletre vonatkozóan azt gondolom, hogy itt hát mindenképpen van javítani valónk. De ezt teljesen egyértelmű jogi alapon kell keresztül vinni, és a gyakorlatban megvalósítani. Az ESMA-ban és az egyéb felügyeleti rendszerekre vonatkozó rendeletekben is, az EBA-ban is utaltunk már erre, ennek a felügyeleti hatóságnak mindenképpen ki kell erőszakolnia a vonatkozó jogszabályoknak az alkalmazását. A tagállamoknak a hatáskörébe tartozik egyébként ez, és ez tisztán is, tisztázni is kell. A felügyelő hatóságok bizonyos tekintetben talán vitásnak tekinthetőek, hiszen a bíróság úgy ítélkezett, hogy ne legyen feltétlenül ilyen hatásköre, ezért a jogi alapot teljesen világosan körül kell határolni és rögzíteni kell. A cégeknek szükségük van egy jogbiztos keretre, amelyben léteznek, amikor határon átnyúló felügyeletről beszélünk, biztosra kell menniük, nem lehet egyik nap az egyik szabályhoz, másnap meg egy másikhoz alkalmazkodniuk. Az is lényeges természetesen, hogy napi szinten nagyon bonyolult ügyleteknél meglegyenek az emberi erőforrások a felügyeletnek a biztosítására. Ahol pedig ez föláll, ez a felügyelet, akkor megfelelő kapcsolatot kell kialakítani az érintett cégek és a felügyelet között. Ezért úgy gondolom, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok és a kollégiumoknak az együttműködése lenne a legjobb módusz vivendi ennek az egésznek a működtetésére. Aztán az információ közzététele és a titoktartás, a bizalmas információk besorolása is egy lényeges kérdés. Persze, hogy a transzparencia fontos, mármint az átláthatóság, de a, az érzékeny adatoknak a visszatartása és bizalmas kezelése is az. Egyszerűen vannak olyanok, amelyeket nem lehet megosztani, másokat viszont a hatóságokkal és a szabályozókkal is meg kell osztani. Úgyhogy itt a módosítók tekintetében vannak fenntartásaim a szabályozók és a cégek között még nincs meg a megfelelő kapcsolatrendszer, és hát emiatt esetleg jégre kerülhet ez az egész folyamat, lehet, hogy más szabályozóknak a szabályait akarják betartani, a kisebb vagy a nagyobb országok, mondjuk az amerikaiait, vagy pedig a mieinket. És ez nem jó. Végezetül pedig José Manuelnek mondom, hogy a bankkezelő alap, bankrendezési alap kapcsán nagyon jó és alapos munkát, használható munkát végeztél. Hogyha erről a 2%-os GDP arányos, ami 350 milliárd eurós volumenű támogatásnak felelne meg, és felvetődik egyáltalán a kérdés, hogy ugye honnan kerül előző a pénz, akkor ugye lehetnek ezek a nagy pénz, pénzintézmetek. A kérdés az, hogy mind, mind mérjük egyáltalán az, hogy egy intézet az nagy, jelentős, és mennyi lesz a hozzájárulás. Amennyiben valóban a nagy pénzügy, pénzintézetekről beszélünk, akkor megint csak kérdés, hogy kik lesznek azok. Aztán a tagállamok szintjén, ugye garantálni kellene majd ezeket a hozzájárulásokat, de hogyan fogják ezeket garantálni, és mik lesznek az arányok? Aztán a tehermegosztásról is beszéltünk, ami egy fontos kérdés, de a betétesek vonatkozásában hogy kerül ez majd megvalósításra? milyen, milyen mutatók alapján fogjuk ezeket mérni. Úgyhogy nem tudom, hogy a, a kamatok, vagy pedig a veszteségek is számításba kerülnek, amikor itt kalkulálunk. Hát nem tudom, hogy örültök -e ezeknek a kérdéseknek, de valóban nagyon komplex, összetett kérdésekről van szó, és nagyon sok pénzről is. Éppen ezért én azt gondolom, hogyha mindezen kérdésekre megkeressük a választ ezekben a dokumentumban, akkor lehet, hogy az egész felügyelőti rendszerről folytatott vitát ássuk alá, viszont fontos lenne, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen körüljárjuk, és egy megfelelő felügyeleti rendszert állítsunk fel, mert kár lenne elszalasztani ezt a mostani esélyt. Köszönöm. Sánchez jelezted, hogy újra szeretnél a bankfelügyeletről, a bankfelügyeleti hatóságról beszélni, tessék. Köszönöm szépen. Nos, hát Garcia Márkájó úr kiegészítéseként szeretnék néhány gondolatot elmondani. mert amikor közös jogalkotásról van szó, akkor párbeszédre is szükség van, de ugyanakkor erősen ki kell tartanunk a saját meg az elgondolkozásaink mellett, elgondolásaink mellett. És most Umberto Ékot idézném. Legyünk ambiciózusak, ne gondoljunk mindig az apokalipszisre. Mi vagyunk a világ vezetői pénzügyi szempontból mi vagyunk a legmegbízhatóbb partnerek a világon, éppen ezért a mi pénzvilágunknak is hozzá kell járnia, járulnia a fenntartható jövő megalkotásához. És ehhez pedig egy mikro- és makroprudenciális felügyeleti rendszer létrehozása szükséges, világos elvek mentén, és szerintem ez nem csak annyit tesz ki, hogy a törvény betűjét be kell tartani, nem csak a bázeli nem csak Bázel mentén, hanem a biztonságot is szín, figyelembe kell venni, nem csak a törvényességet, a jogszerűséget. És aztán a szubszidiaritás elvét és a belső piac elve között feszülő ellentéteket is ki kell egyenlíteni hát ugye prudenciális szinten a szubszidiaritás elvét azt figyelembe kell venni, és progresszív rendszert kell létrehozni. Olyan rendszert, amely képes arra, hogy saját magát megújítsa. Európai rendszerre van szükség, és horizontális rendszerre, amely az összes pénzügyi szereplőt, illetve a felügyeleti rendszer hatóságait is magába foglalja, tehát nem egy elitklubot kell létrehozni. Ez egy horizontális rendszer kell, hogy legyen, ahol az összes résztvevő, tehát igazából az összes hatóság integrált formában vesz részt a munkában. meg kell osztani a feladatokat és a különböző procedúrákat. Itt ugye vannak nemzeti szintű procedúrák, és vannak ellenőrzési kollégiumok, grémiumok. de szerintem a mikro és makro szint között túl nagy a különbség, a távolság ma még, és a tervezett jogszabályban is, tehát itt nagyobb integrációra van szükség a különböző szintű hatóságok között. És aztán prudenciális rendszerre van szükségünk, ami nem csak a normatív rendszer kialakítását jelenti, hanem azt is, hogy prudenciális szintű sztenderdeket hozzunk létre, és mindezt előre kell látni. Így lehet ugyanis hozzájárulni ahhoz, hogy egy makro felügyeleti rendszer sikeresen működjön, azonnali hatállyal adjon jelzéseket, és ehhez early toolsokra, tehát az early warninghoz early toolsokra van szükség, mert csak így lehet megakadályozni a szisztémikus kockázatokat. Ezen felül pedig azt is figyelembe kell majd vennünk, hogy akkor, amikor majd szükség lesz rá, akkor komoly döntéseket kell hozni, és figyelembe kell majd venni azoknak a cégeknek is a helyzetét, amelyek nagyon eladósodtak, és a reporting és a disclosure szabályoknak ezeknek is meg kell majd felelniük független felügyeleti szervekre van szükség, és az ő autoritásukat növelni kell. De egy homogén katalógusra is szükség van, hogy ugyanakkor ezt a heterogén világot össze lehessen fogni. Tehát nem csak technikai szintű prudenciális felügyeletre van szükség, hanem annál szélesebb kitekintésre. Az alapokkal kapcsolatban egyetértek a szellem, felvetett szellemiséggel, de nem szabadna externalizálni a költségeket az adófizetőkre, kiróni azokat. A belső költségekről beszélek. De azért ne felejtsük el, hogy most egy válságos időben élünk, és nagyon sok pénzintézet kapott támogatást. És ezért sokan úgy vélik, hogy az erkölcsi kockázat az az, hogy nem szabad hagyni ezeket a cégeket csődbe menni. Ugye itt lehet párhuzamot vonni az egészségügyel, nem szeretjük azt, hogyha emberek meghalnak a kórházakban, ugyanígy nem szabad hagyni, idézőjelbe téve meghalni ezeket a pénzintézeteket sem. De a rendszernek mégiscsak belsővé kell tennie a költségeket. És ehhez arra van szükség, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, amely nagyon nyitott, mindegyik érintett fél felé. És nem csak azt veszi figyelembe, hogy milyen nagy pénzintézetekről van szó, hanem arról is, hogy milyen különböző modellek léteznek a pénzvilágban, és ezért van szükség egy európai szintű megközelítésre, nem csak felügyeleti szinten, hanem egy átfogóbb gondolatrendszerbe beleültetve ezeket a szempontokat. Tehát mi egy integrált rendszert kívánunk létrehozni, ambiciózusak vagyunk, és meg kell akadályoznunk azt, hogy a jövőben kialakuljanak más válságok. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is köszönet mondani az előadók nagyszámú csapatának. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab előadónk van. Mindegyik egyformán fontos, és látok egy központi, egy, látok egy olyan fonalat, ami végigfut ezen e, ezeken a jelentéseken. Ez nem más, mint a pénzpiaci felügyelet e, alaposabbá, szigorúbbá tétele és egy európai megközelítés elfogadása. Az előadóink is egyetértenek ez ügyben. Az egyik következtetés, amit le kell, hogy mondjunk, az az, hogyha valóban így európai szinten kívánunk együtt magadni, akkor fontos, hogy arra törekedjünk, hogy az adófizetők a jövőben, hogy a jövőben az adófizetőknek kelljen állni a költségeit egy ilyen piaci átalakításnak, illetve a piaci szereplők megmentésének, jelenleg ugyanis a tagállami költségvetésekből eh, hozott intervenciós intézkedések pontosan az adófizetők zsebéből veszik ki a pénzt. Ebben a parlamentnek is szerepet kell vállalnia. Itt hagy utaljak Gigold úr kiváló szavaira, észak-dél-kelet-nyugat együttműködéséről beszélt de jobb és baloldalról is beszélhetünk, a jobb és baloldal összefogásáról, hiszen ez adja meg majd a tárgyalások során az erőnket, remélhetőleg a tanács is felnő majd a feladathoz. Egy-két témára hagy térjek ki alaposabban is. Először is általában a kompromisszumok jó néhány eljárási kérdés is felmerült. A tanács arra hivatkozik, hogy a tagállamoké lesz az utolsó szó. Azonban jó lenne, hogyha az európai felügyeleti hatóságok nagyobb szerepet játszanak, hiszen pontosan ezt mondják az előadók is. Fontos, hogy ezek a felügyelet ti hatóságok valódi hatáskörrel rendelkezzenek, hogy Junán kérdésben ők végre az utolsó szójoga. Például a technikai szabványok kérdése erre egy kiváló példa. A tízes cikk alapján a válsághelyzetben hozandó intézkedések vonatkozóan Nos, többé-kevésbé egyet tudok érteni a kockázati testülettel kapcsolatban elhangzottakkal, azonban vannak bizonyos fenntartásaim. Árnyék előadója vagyok a az értékpapírpiaci felügyeleti hatóságra szóló jelentésnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a pénzpiac többi ágazata is beleszólással bírjon, ne csak a banki ágazat. Ez lett volna az első megjegyzésem. Általánosabb megjegyzéseim Gigold úr jelentésével kapcsolatban. Egyetértek teljes mértékben Svennel az ügyben, hogy a fiskális liberalizáció, amelyre utal, ez valóban kívánatos. A tanácsi kompromisszumban szerepel ez és is azt mondja, hogy így védhetjük a fogyasztókat, az állampolgárokat, de a tagállamok főként az Egyesült Királyság inkább a saját érdekeit helyezi előtérbe, és a fiskális kihatás szabályát próbálják kifogásként használni arra, hogy az európai piacfelügyelet alól kihúzzák magukat. Fontos, hogy ezt ne lehessen ilyen alapon korlátozni, talán a saját jogi szakértőinkhez, a parlament jogi szolgálatához tudunk fordulni, ők talán meg tudják mondani, hogy jogilag mi szükséges, mi eh, elégséges, hogyan tudunk eh, konkrétumokat talán erre vonatkozóan a szerződésben, és hogy a fiskális klauzula eh, mit jelenthet, mik lehetnek azok a minimális követelmények, amelyeket bevezethetnénk. Ezt parlamentként szerintem így tehetnénk meg. Van egy dolog, amivel nem egy értek egyet Gigold úr jelentésében, például egyes pénzügyi termékek tiltása, tehát hogy konkrét pénzügyi termékekre vonatkozó tiltást vezessünk be. Sőt, ennél tovább megy Gigold úr, a nemzeti felügyeleti eh, hatóságokhoz való fordulás lehetőségére vonatkozó javaslatai óriási következményekkel járhatnak. Szerintem itt túlságosan messzire ment. Ugyanez igaz az eljárásokra, hogyha a közösségi szabályok következetes alkalmazását tekintjük, a bizonyos szankciókat életbe kell léptetni, hogyha egy bizonyos szabályt nem alkalmaznak, figyelmen kívül hagynak, hogyha az felügyeleti hatóságok eh, ezt jelzik. Nem lehetne valamilyen hatékonyabb eh, eljárásrendet életbe léptetni? Nekem vannak fenntartásaim a jelenlegi javaslatban szereplő módszerekkel. Kedves kollégák! Az Európai Parlament és a Tanács egyenlő szerepet kell, hogy játszon, nem csak a jogszabály megalkotásában, hanem majd végrehajtásában is, például a szakmai technikai szabványok és rendelkezések tekintetében, ahol a tanács, biztos vagyok benne, hogy magához próbálja majd ragadni a kezdeményezést. Nekünk fontos, hogy parlamentként eh, a sarkunkra álljunk, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy teljes mértékben beleszólhassunk eh, ezen eh, részletekbe. A tanácsi kompromisszum túl sok menekülési lehetőséget nyújt a különböző záradékok formájában a tagállamoknak. Um, I'll now come to... Köszönöm szépen. Mendez de Vigo úr következik, aki az AFKO-ban foglalkozik ezzel a kérdéssel. Talán az ő gondolata is nagyon érdekes lehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor az AFKO megbízott azzal, hogy ezt a három projektet értékeljem, mikro-makro szintekkel foglalkozó jelentéseket, akkor igazából az jutott elsősorban az eszembe, hogy ez lesz az egyik legfontosabb témaköre a mostani jogalkotási ciklusnak. Nagyon komplex témáról van szó. Mert a megközelítés eléggé aggasztott bennünket az első időszakban. Ugyanis az eredeti tervezetben azt olvashattuk, hogy a Larosier javaslat kicsit megcukrozott változatát olvashatjuk, ugyanis ezt mind a bizottság, mind a tanács megpróbálták felvizezni. De a Lisszaboni szerződés életbelépése rákényszerít bennünket, hogy új útra térjünk ezzel a témával kapcsolatban is. És most mondjuk azt, hogy elértük végre a felnőttkor küszöbét, hiszen mi itt a parlamentben képviseljük az európai adófizetőket, az állampolgárokat, és bizony felnőttünk a feladathoz, ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezünk a jogalkotás területén, mint a tanács. Miután meghallgattam a jelentéstevőket és az árnyék jelentéstevőket, azt kell, hogy mondjam, hogy igazából mindannyian egyetértünk. Aztán persze vannak árnyalatbeli különbségek, de nem hallottam senkitől olyan ellenvetést, amely arra irányult volna, hogy nincsen szükség európai felügyeleti rendszerre, vagy hogy egészen más megközelítésre lenne szükség. És persze mindent úgy kell megalkotni, hogy az a Lisszaboni szerződés jog rendjének, kereteinek is megfeleljen politikai választ kell adnia a mi szakbizottságunknak, úgyhogy én mindenképpen támogatom ezt a jelentéscsomagot. Miután az ügy az AFKO elé került, egy projektet alakítottunk ki ezzel kapcsolatban, és a négy jelentés kapcsán módosításokat kész tettünk elő. Ezeket mindenki ismeri, úgyhogy nem kívánom őket most én magam ismertetni. Mi az, amit viszont szeretnék mindenképpen hangsúlyozni? Szerintem az Elkon szakbizottságnak parlamentnek kifelé azt kell sugároznia, hogy egységesek vagyunk. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért is támogatok mindenkit abban, hogy kövessék ezt a vonalat, amit megkezdtek, és a bizottsági javaslattal szemben ki kell mondani azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a pénzügyi területeket megregulázzuk. Mi azt kell, hogy mondjuk, ami Európa és az európai polgárok érdeke megkövetel, és nem az európai pénzügyi szolgáltatások piaca a mi ügyfelünk, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a mikro és makro felügyeleti rendszerrel foglalkozó jelentésekkel kapcsolatban csak támogatásomról tudok mindenkit biztosítani, konszenzusra van szükség. Úgyhogy számomra és a parlament számára is talán az a legfontosabb, hogy paradigmaváltást eszközöljünk, és ezt az irányt erősítsük. Elnök, köszönöm szépen, De Vigo úr. Még a felénél sem tartunk a felszólalók listájának, úgyhogy azért látjuk, hogy milyen érdekes viták fognak még itt kibontakozni. Ugo, Udo Bulman úr következik. Koordinátor der Sozialisten und Demokraten in diesem... Szocialisták és demokráciák koordinátoraként szeretném elmondani, hogy gratulálok Skinner és Sánchez Presedo képviselőknek a jelentésekhez. Azt kell mondanom, hogy az a mód, ahogyan felvetik a munkát a jelentéstevők, hogy egy tényleg nagyon bonyolult és nagyon fontos témát így felkaroltak, ez egy nagyon jó példa, és jó alapot teremt a munkánkhoz. Remélem, hogy sikerek is, sikeresek is leszünk. Vegyük sorra akkor a kérdéseket. Hát tekintettel a jelenlegi pénzügyi válságra nagyon fontos kérdést tárgyalunk, hiszen egyrészt ugye vagy vagy annyira megerősítsük a, megerősítjük a nemzetállamot, hogy megint önállóan is tud lépni, vagy pedig Európát erősítjük meg. Ha a belső piacot nem akarjuk felrúgni, akkor nyilván megint csak Európát kell megerősíteni, ezért én ezt az itt felvetett csapás irányt tudom követni, de a második megjegyzésem, és itt Peter Skinnerre utal, utalnék a checks and balances, a hatalmi ágak megosztása, csak annyira tudjuk szabályozni a szabályokat, amennyire értjük is őket. Tehát a nemzeti szereplőket fel kell tudni mérni, és egy finom hangolásra van szükség, mert enélkül Európa inkább gyengül, nem hogy erősödne. Egy példát hagy mondjak, ami lehet, hogy túlzottnak tűnik, de ami nagyon lényeges a következő tanácsadásokkal kapcsolatban. Ez a biztosítási alap amelyet most életre kívánunk hívni. Sokan valószínűleg nem akarják, de ha végezetül olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy azok a szereplők, akik jól gazdálkodtak, mint például az én országomban a takarék szövetkezetek teszik, legalábbis a többségük, a saját biztosítási alapjaikat kénytelenek fel, felszámolni annak érdekében, hogy a rosszul gazdálkodókat, vagy a rossz rizikót vállalókat megsegítsék vagy talán a biztonsítási rendszereknek a minőségét kell rontani a fogyasztók érdekei ellenében, akkor nem jutottunk volna előrébb európai szinten. Ezért, hogyha Sanchez Presedo azt mondja, hogy szükség van egyfajta differenciált megközelítésre, amikor a szereplőket vizsgáljuk, akkor ezzel igen, egyet tudok érteni, mert legyen több integráció, de ne legyen több centralizáció. És ezen kell mérni ezeknek a jelentéseknek az értékét, tehát hogy tudnak-e több Európát teremteni, jobb jogalkotással, olyan intézmények vetületében, akik alapvetően nemzeti intézmények maradnak. És itt differenciálni is kell a rizikó potenciál és a szereplők vonatkozásában is azért ez itt meg is látszik a jelentésekben, mert most úgy tűnik, mintha véleménykülönbség van az egyes megközelítések között, főleg a spanyol kollégákat illetően. Nagyon produktívnak tartom azonban ezt az eszmecserét, pontosan az ilyen véleménykülönbségeknek a feloldására. A központi kockázatokkal európai vagy globális szinten fogalmazni nyilván fontos, a rendszer szintű problémák nevesítésére. Gratulálok is a jelentéstevőnek, aki ezzel a problémával foglalkozott. Ő hozzájárult ahhoz, hogy világosabban lássunk, hogy jobb jogszabályaink legyenek. És ez különösen igaz arra, hogy hogyan lehet a vásárlói oldalon a, és a felhasználói oldalon a fontos szereplőket közelíteni, hiszen nem központi bankárokról van itt szó, és nem a központi bankokról. Fontos az az érvelés, hogy minden egyes pénzügyi szolgáltatót bevonjuk a felügyelet alá, mert ez teljesen helyén való elképzelés. Dinamikus komponensre is szükség van, amikor egyfajta európai felügyeletet kívánunk fölállítani, a felügyeleti záradékot is ide sorolnám, a parlament szerepe pedig nyilván úgy kell, hogy alakuljon, ahogy ezt a szerződésből le tudjuk vezetni, ezeket is támogatom, ezeket az elképzeléseket. A kérdés az, hogy kié lesz a feladat, hogy egy ilyen kockázati figyelmeztetést kiadjon. Hát itt le, teljesen egyértelműen rögzíteni kell, hogy ki mondja meg a frankót, hogy úgy mondjam. És a mikro és a makro szintű ö, együttműködést is egyértelműsíteni kell. Kötelező érvényű döntések fognak ugyanis születni e tekintetben egyébként az együttműködésünkről mindenkit szívesen biztosítani, de így is jó úton jár ez az egész elképzelés. Köszönöm szépen. Ian Eppingen. Epping képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ullár asszony jelentésével kapcsolatban mondanám, hogy egyrészt gratulálok a jelentéstevőnek, nagyon alaposan átolvastam, és egyetértek azzal a struktúrával, amelyet kiválasztott annak érdekében, hogy a kiemelt problémára fókuszáljunk. még jelenleg ugye az USA-ban csak gondolkodnak arról, hogy ez a struktúra, ez a felügyeleti struktúra egyáltalán hogyan nézzen ki. A Fedre osztották volna elsőként ezt a feladatot, most azonban ugye mások az arányok a döntéshozóknál, úgyhogy egy új felügyeleti szervben gondolkodnak az USA-ban is. Kompatibilisnek kell lenni azonban a két struktúrának, és egy olyan rendszert kell kiteljesíteni, ahol az egyes elemek tudnak egymással kommunikálni, és nem pedig egymás ellenében dolgoznak és hatnak. Hogyha ezt az általános testületet 67 taggal kívánjuk fenntartani, hát ez egy elég nagy volumenű grémium akkor, és hogy az új szakértőket is meghívjuk ebbe, akik a szakértői tanácsot alkotnák, akkor ugye még többen lennének. Mindenképpen figyelni kell arra, hogy ne újra több bürokráciát teremtsünk. A korábbi pénzügyminiszternek a könyvét olvastam, a brit korábbi pénzügyminiszter könyvét, és sokszor az a helyzet, hogy csak egy hétvig áll rendelkezésre mondjuk egy-egy problémának a megoldására. Lehet, hogy valaki fölhívja a pénzügyminisztériumot, és azt mondja, hogy itt van egy rendszerkockázat, amely óriási problémát fog eredményezni, mert üres eladások, fedezetlen eladások kezdenek el harapózni, de egyszer nincs idő ennek a problémának az orvoslására. Viszont nagyon gyorsan kell tudni lépni egy-egy ilyen esetben. Olyan struktúrára van tehát szükség, amely gyorsan és rugalmasan tud reagálni ezekre a jelenségekre, mint a Deutsche Bank például, tehát egy olyan struktúrára van szükség, amely azonnal tud intézkedéseket foganatosítani. Vannak aggá, aggájaim a tanácsadó és felügyeleti tudományos grémiummal kapcsolatban is, hiszen ugye ma az is kérdéses, hogy egyáltalán mit definiálunk tudományként. Tehát a tudományos tanácsadói testület, tudományos mi volt a nem annyira kézenfekvő. Én itt a scientific, a tudományos kifejezéssel kicsit óvatosabb lennék, lehet, hogy franciában kicsit másként értelmezik ezt. Aztán itt vannak ezek az óva intések, a figyelem felhívások, a figyelmeztetések. Hát ez egy olyan felelősség hatáskörök, amelyeket rögzíteni kell, lehet, hogy nagyobb hatásköre lesz majd ennek a grémiumnak, mint amit aztán a valójában, a valóságban fel is tud vállalni. Aztán, hogy most itt a felügyeleti szervre, vagy pedig a három hatóságra osztjuk el le, hát bizony benne, hogy megfelelő idő áll majd rendelkezésre, és nehéz aztán itt a határokat is meghúzni, ami a döntéshozatalban fontos lenne, különös tekintettel a bankfelügyeleti hatóságra, illetve a többi hatóságra megfelelő jogi személyiségre is szükség van, mert hogyha ez nem lesz meg, akkor a rendszerfelügyeleti pénzügyi felügyeletek európai rendszere nem fogja tudni ellátni a feladatát. Az Európai Parlamentnek és a többi intézetnek mindenképpen meg kell kapnia az információkat, amennyiben egy ajánlás érkezne az illetékes hatóságtól, és arra is szükség van, hogy még ha bizalmasnak is ítélik ezt az ajánlást, akkor is elérkezzen a parlamenthez. Ugye sokszor találkozunk azzal, hogy még bizalmas információkat is szinte kikotyognak, illetve terjesztenek, és ez eléggé visszatetsző, tehát azt is sokkal egyértelműbben definiálni kell, hogy mit jelent az, hogy bizalmas adat, például egy bank vagy egy biztosítási társaság vonatkozásában. Ugye lehet, hogy csak rövid időre minősül bizalmasnak egy-egy adat, egy hiba kapcsán a három évről két évre módosítanám a határidőt, hiszen nem is tudjuk még, hogy ez az egész rendszer ez működni fog-e vagy sem. Nem látható még előre, hogy működőképes-e, avagy sem. A felügyeleti funkció nagyon sok kockázatot hordoz magában, úgyhogy ez a felül, felülvizsgálati záradék és az arra vonatkozó határa, hatás, határidő az háromról két évre módosuljon, hogy javítani tudjuk itt a hatásfokot. Köszönöm, mondja az elnök. Pávoló Pritigen kap szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogyha azt mondjuk, hogy a jelenlegi piaci válság és a pénzügyi válság azért is robbant ki, vagy volt olyan erős, mert nem működött a felügyeleti rendszer. És az Európai Parlament már hosszú idő óta felhívja a figyelmet ezekre a problémákra, és most az a feladatunk, illetve a felelősségünk, hogy az állampolgárok ilyen irányú elvárásaira megoldásokat kínáljunk. Éppen ezért az a véleményem, hogy az összes frakció tovább kíván menni, mint ami a bizottsági javaslatban, illetve a tanácsi javaslatban megfogalmazott. Egyetértek Sánchez Presedo úrral, hogy ambiciózus célokat kell kitűznünk magunk elé, és ami az Európai Nyugdíjbiztosítási Felügyeletet illeti, ezzel kapcsolatban Garcia Margallo úrnak a javaslata nem nagyon ambiciózus, megfelelő megoldásokat kínál olyan esetekre is, amelyeknek az a célja, hogy megakadályozzuk a jövőben a mostanihoz hasonló jellegű válságok kibontakozását. Nem folytathatjuk azt az utat, hogy 27 nemzeti felügyeleti rendszerünk él egymás mellett, európai szintű megközelítésre, európai szintű rendszerre van szükség. Eddig mindig azt mondtuk, hogy túl nagy Európa ahhoz, hogy illetve hogy eddig azt mondtuk, hogy a nagybankok túl nagyok ahhoz, hogy összeomoljanak, hát most láthattuk, hogy ez nem így van. Úgyhogy ezért egy nagy európai szintű esernyő szervezetre van szükség. Le kell vonnunk a válságból a következtetéseket. Most kell cselekednünk azért, hogy ne kövessünk el a jövőben olyan hibákat, amelyeket a múltban eltök, elkövettünk. Éppen ezért a, az európai szintű felügyeleti rendszer önmagában nem elég. Arra is szükség van, hogy hatósági szintre emeljük ezt a felügyeleti rendszert, és kötelező érvényű vétegyük a felügyeleti szerv döntéseinek betartását. És mindent úgy kell megvalósítani, hogy ugyanakkor az egész rendszer stabilitását garantáljuk. Nemzeti felügyelőszerveink is vannak, ezeknek a bevonásával kell létrehoznunk az európai rendszert, nekik kell majd végrehajtaniuk azokat az ajánlásokat, amelyeket az európai hatóság fog megfogalmazni. Tehát egyfajta direkt, közvetlen kapcsolatra van szükség az európai jogszabályok betartását főként a mm, válságos időkben garantálni kell. Ezen kívül harmonizált technikai normákra van szükség a pénzügyi szolgáltatások területén, és egy úgynevezett kézikönyvre, amely a közös szabályokat tartalmazza, amelyek igazából az európai fogyasztók, ügyfelek számára is irányadó lehetnek. Így egy olyan európai rendszert lehetne létrehozni, amely a pénzügyi kockázatokat, illetve válságokat kikerülni képes. José Manuel kollégánk is javaslatokat tett, amelyeknek az a célja, hogy kompenzáljuk a, betét, a betéteseket és a kis részvényeseket is, akkor, amikor nehézségek lépnek fel. Ugyanakkor ugyanazokat a megoldásokat vagy standardet kell mindenki számára képviselnünk, és gyors megoldást kell kínálnunk akkor, amikor a válság kibontakozik. A nagy problémákra a nagy megoldások kellenek. Most történelmi lehetőség előtt állunk, az európai építkezés újabb kövét tehetjük le, úgyhogy legyünk ambiciózusak. Köszönöm. Uh, thank you. I'll tell you... Köszönöm. Megmondom, hogy ki van még a listán. Csak hogy ne adjunk le senkit. Pitella, Mrs. Lulling, uh, Mr. Lambert, Mr. Smith and Mr. Tremosa, who wants to come back, I imagine, on Omnibus 1. Az Omnibus 1 kapcsolatban ő, <clears throat> ez a hozzászólók listája, legalábbis az árnyék előadók és, egy, és mások. Lehet, hogy nem marad időnk az előadókra, majd meglátjuk, hogy a végén hogyan alakul. Klut úr. Now. Ja. Ähm, es ist schon relativ viel gesagt worden, insofern... Relatíve sok minden elhangzott már, úgyhogy ezeket nem is ismertelném meg, de egy pár aspektust kiemelnék a saját szemszögemből és a frakcióm szemszögéből is. Az, hogy egyáltalán felmerült itt a megerősített pénzügyi felügyelet, azt gondolom, hogy ez jó, és ez válaszként is szolgálhat a válságra. A minősítő intézetekre vonatkozó javaslatokat is észszerűnek tartjuk, és bízunk abban, hogy korlátozni lehet majd a kockázatokat ezúton. Vannak azonban kritikai megjegyzéseink is, ezek is elhangzottak már részben, de támogatnám azt, hogy a bankfelügyelet, az értékpapír felügyelet, és, azért, és a nyugdíj és foglalkoztatói a nyugdíjfelügyeletnek a felaprózódását nem tartjuk jónak. Nem hiszem, hogy ez túlságosan szerencsés megközelítés. Ami a transzparenciát, az átláthatatlanságot illeti, a mi szemszögből is nagyon fontos lenne, hogy az átláthatóságot magas szinten biztosítsuk, azaz a banktitoktartás és a minősített, bizalmas inti, minősített dokumentokat, adatokat nem véletlenül minősítik annak, ezt akkor tartsuk is be megfelelő hatást gyakorolnak természetesen ezeknek a minősítéseknek a figyelembevétele. Ami az igazgatási tanácsot illeti, itt hiányzik számunkra egyfajta külső szakértelem bevonása talán itt érdemes volna elgondolkodni az, hogy nem lehetne a szakszervezeteket, vagy fogyasztói szervezeteket, vagy más civil szervezeteket is megkérdezni, akik releváns szereplők ebben a történetben. És ami mindenképpen kiemelendő, és amit hiányolok, a parlamentnek az eddigi hatásköre is egyáltalán az a tény, hogy meghallgassák, az erre való figyelemfelhívás mindenképpen lényeges. Ezt támogatom, és nem is mondanék többet, mert tudom, hogy sok minden elhangzott már, és sokan is szeretnének még szót kérni. Köszönöm. Köszönöm. Gianni Pitella. Köszönöm szépen. Meghallgattunk hét felszólalást jelentéstevő kollégáktól, akik Európa különböző részeiből érkeznek, és különböző a politikai színezetük is, de mégiscsak volt egy közös gondolat. Ez pedig politikai szempontból nem kevéssé fontos. Úgyhogy remélem, hogy ebbe az irányba tudunk majd továbbra is dolgozni, ugyanis közös célunk az, hogy az együttdöntési hatáskörünket, a parlament hatáskörét erősítsük, és ezért nem léphetünk hátra a tanácssal szemben, és nem szabad, hogy meghátráljunk a tanács előtt, és itt főként Gigol kolléga jelentésére gondolok, amely szerintem nagyon koherens, az összes részében nagyon sok ambíciót olvasok ki belőle, de azért van néhány apró aggodalmam is. Lehet, hogy nem is olyan aprók ezek. Itt a hatóságok igazgató tanácsainak összetételére gondolok, erről még ugyanis senki nem beszél, de én szeretném ezt most a köztudatba berobbantani. Nos, hogyha ezek a harmadik szintnek megfelelőek lesznek, akkor gyakorlatilag a nemzeti valóságokat fogják letükrözni, és ez szerintem nem jó. Gondoljunk például arra, hogy mekkora ellenállásokra számíthatunk majd ezen a területen. és szerintem ők meg fognak hátrálni, hogyha ilyen összetételűek lesznek a ambiciózusabb vagy mondjuk előre mutatóbb megoldások előtt. Úgyhogy ezen a területen azért kellene még változtatásokat tennünk. Aztán a részvényesek jogaira vonatkozó, illetve a pénzmosást megakadályozandó, egyet értek a jelentéstevővel, ezeknek a hatóságoknak nem csak megfigyelőként kell részt venniük a feladatokban, hanem a sürgős helyzetekre azonnal reagálniuk kell, ezekre a helyzetekre azon, azonnal a hatóságnak kellene megoldást találni a 12-es cikkben foglaltaknak megfelelően, illetve közvetlenül abból fakadóan. De ugyanakkor azt is világosan meg kell mondani, hogy ez az alap, ez kiért dolgozik. A betétesekért vagy a bankokért? Ez nem mindegy, egyáltalán nem másodlagos kérdés. És aztán a jelentéstevő a százas módosításban javasoltjai alapján a definíciók ködösségének problémáját is megpróbálja orvosolni, a kényszerítő körülmények ellenére nem szabad, hogy az adóügyekben a szuverenitást, a nemzeti szuverenitást megsértse a hatóság. De mi parlamentként odafigyelünk a derivatívák piacának kérdésére is. Itt egy irányel van készülőben a bizottság részéről. Az ma kell majd, hogy felügyelje ezt a területet, és nem a nemzeti felügyeleti szervek vagy hatóságok. Elnök, köszönöm. Astrid. Köszönöm szépen. Én árnyékjelentéstevőként veszek részt a szisztemikus kockázatokra vonatkozó jelentés kidolgozásában, és Golár asszonyt segítem ebben a munkájában. Egyébként elnézést is kérek tőle, ugyanis a nőügyi szakbizottságban volt egy nagyon kényes téma az anyaság védelmével kapcsolatban, és ezt szavaztuk egy órán keresztül, hogy ezért késtem. Ugye most már van apai szabadság is, lehet, hogy most már lesz társanyasági szabadság is, és így tovább. Na hát ennyit a fejlődésről és a modern világról. Zárójelben. De először is szerettem volna megköszönni a jelentéstevő munkáját, ugyanis látom, hogy minőségi munkát végzett, nagyon sok ambíciót olvasok ki a munkájából, és nagyon örülök annak, hogy együtt tudunk majd működni, és a többi jelentés, árnyékjelentéstevővel együtt jó kompromisszumot tudunk majd kidolgozni remélhetőleg. És így aztán a kockázat, a rendszerkockázati hatóság az európai felügyeleti rendszerbe megfelelőképpen fog beépülni. Ezen kívül nagyon hatékonynak gondolom azt, hogy egy makroprudenciális felügyeleti rendszert hozzunk létre európai szinten. Ebben az értelemben le is zártnak tekinthetjük a vitát, hiszen szerencsére senki sem kívánja megtorpedózni ennek a hatóságnak a létrehozását. És mindenki elfogadja azt, hogy új struktúrára van szükség felügyeleti szinten, ahogyan azt a Lározier csoport is megfogalmazta ajánlásaiban. Igazából a vita most már arról szól, hogy hogyan valósítsuk meg ezt a munkát, hogyan, milyen feladatokkal ruházzuk fel ezt a hatóságot, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban működjön napi szinten ez a testület. Szerintem most még nem szabad, hogy megrögzött álláspontokat alakítsunk ki, mert most még mérlegelni kell az előnyöket, a hátrányokat, amelyek a jelentéstevő bizonyos javaslataiból adódnának, és általános értelemben úgy vélem, hogy talán hasznos lenne, hogyha a részletek megvitatása előtt az elvekről folytatnánk érdemi vitát. Ennek a hatóságnak az összetételével kapcsolatban nekem is aggodalmaim vannak. El kell kerülni azt, hogy mindenkinek tetszeni akarjunk, mert ezzel egy bürokratikus szörnyeteget hoznánk létre, szörny szülöttet, amely képtelen lesz a működésre. Úgyhogy nagyon sok félelmem van ezzel kapcsolatban, és meg vagyok győződve arról, hogy az a helyes, hogyha nem monolitikus formában képzeljük el a, ennek a bizottságnak az összetételét, nem szabad, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodjon. Fontos az is, hogy specialisták, szakértők a pénzügyi területről részt, vesz, részt vegyenek a munkájában ennek a testületnek, és hallassák hangjukat de ezen felül talán a legfontosabb az az, hogy a rendszerkosztkázati Európai Bizottság hatékonyan működjön. Számomra ez a legfontosabb, egy nagy jelet tennék emeli a gondolat mellé. És aztán itt van még az Európai Központi Bank szerepe is a központi bankok rendszerén belül. Most a Larosier csoport javaslataival egy decentralizált rendszert hoznánk létre. Három ügynökség működne, és ők a nemzeti hatóságok munkájára alapoznák a saját munkájukat, makroprudenciális szinten pedig az Európai Központi Bank játszana fontos szerepet. Én úgy gondolom, nagyon őszintén, hogy ez jó. Az Európai Központi Bank, ismerjük el, az elmúlt időszakban nagyon jól működött, még a válság alatt is, többször Trisé úrral tehát Trisé úrral is már nagyon sokszor tárgyaltunk itt a parlamenten belül is, és a központi bank bebizonyította azt, hogy a jövőben is minden bizonyal kielégítően tud majd működni. Olyan intézményről van szó, amely profi módon működik, kevés ilyen jól működő európai intézmény van, éppen ezért bízunk is benne, és ezt ki is kell mondani világosan. Azonban az Európai Központi Bank számára egy ilyen központi szerepet adni, az igazából azt is jelenti, hogy egy integráló elemet vezetünk be egy, nemzet, egy alapvetően nemzeti rendszerbe a rendszer, amelyet létrehozni kívánunk, remélem, hogy a kihívásoknak meg fog felelni, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a holnap európai felügyeleti rendszere ne az egyszerűségen alapuljon, hanem sziklára épített házként működjön, és így ezért gondolom azt, hogy fontos az, hogy a központi banknak fontos szerepet szálljunk ebben az építményben. A jelentéstevő a bizottság, a kockázati rendszer bizottság elnökének személyére is tett néhány javaslatot, hogy itt ez ugyanaz legyen, mint a központi bank vezetője, és hogy megint Frankfurtban legyen ennek a felügyeletnek is a székhelye. Ezen elgondolkozhatunk. Én mindenféle javaslat előtt nyitva állok, a frakciómban is egyeztetni fogok, és más árnyék jelentéstevőkkel is egyeztethetünk. És egy utolsó szó még arról, hogy ennek a szövegnek az európai felügyeleti, pénzügyi felügyeleti rendszerben betöltött szerepéről. Szerintem a parlament tovább kell, hogy menjen, mint ahogyan azt a tanács szeretné. Ugyanis az, az, év, az a rendszer, amelyet most próbálunk kialakítani, bizonyára tovább fog fejlődni a következő évek során. Biztos, hogy szorosabb integrációra lesz szükség, és ezt figyelembe kell vennünk akkor is, amikor dolgozunk, ugyanis a mi szövegeink nem kőbevésett szövegek, ezek is fejlődnek majd a rendszer fejlődésével összhangban. Thank you very much. Uh, Philippe Lambert. Philippe Lambert. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Röviden három dolgot hagyvessek fel. Először is megvárjuk, amíg a hozzászóló kikapcsolja a mobiltelefonját. And so pleading for national uh, regulators and for... Köszönjük tehát a nemzeti felügyeleti hatóságok és sal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy igen, a piacon szükség van a szabályozásra, de nem a túlszabályozásra. Én egy kis ország képviselő vagyok, egy olyan ország, ahol mindenki ismeri a szomszédját, a szabályozót is beleértve, aki mindenkit ismer a banki ágazatban, és nem látták, hogy a Fortisszal bármi történne. Nem látták előre. Volt egy bank, nem túl nagy bank, amelynek rendszer, az egész rendszerre hatása volt, amikor majdnem bedőlt. A felügyelet nem látott semmit, vagy hogyha látott valamit, akkor nem akart semmit tenni, mert jó barátok voltak a felügyeletnél dolgozók és a bankok. A nagy multinacionális cégeknél, ami, ahol én is dolgoztam például korábban, ha jön egy auditor, akkor attól félnek félőttünk mi is. Ugyanígy kell, hogy legyen, félni kell a rendőrtől, félni kell az ellenőrtől. Ehm, a barátság összeegyeztethetetlen a piacfelügyelettel, már pedig kisországban ez gyakran elkerülhetetlen. Szerintem ezen a ponton a felügyelet elsősorban nemzeti szinten van, e, ezt máshova, európai szintre kell terelni. Mindenképpen egy egészséges távolságtartásra van szükség a felügyelők és a felügyeltek között. Miss Wortman Cole asszony már nincs itt sajnos, de a tiltás, az egyes pénzügyi termékek tiltásának a kérdései, ezzel kapcsolatban felmerül két dolog. Miért kellene korlátoznunk a piaci szereplők szabadságát? Nézzük például az élelmiszerláncot, nézzük a vegyi anyagokat. Ott is tiltunk termékeket. Miért? azért, mert nem szeretnénk, hogyha eh, veszélyes, mérgező termékeket eh, fogyasztanának. Ugyanez a helyzet, pontosan ugyanez a helyzet a pénzügyi piacon is, ott is vannak toxikus eh, termékek. A piac működéshez azonban rugalmaság kell, ezt hallottuk már kismilliószor kérdés felmerül, valaha látta-e már valaki ennek bármiféle nyomát? Én még tényszerű bizonyítékot erre nem láttam. A piac működésnek segít, ezt sokan mindig mondják, de valahogy a következő, a második, harmadik, negyedik mondat az érvek hiányoznak. Ugyanakkor arra van bizonyítékunk, hogy bizonyos termékek, ahelyett, hogy a piacot jól működtetnék, éppen, hogy tönkreteszik a piac azon lehetőségét, képességét, hogy jól működjenek. Hogyha tényekre alapuló szabályokat kívánunk hozni, akkor a tényekből kell kiindulni. És a tények pedig ezek, amikor a bankárokkal beszélünk, akkor sokan beismerték, hogy ők maguk sem látták át és értették pontosan milyen termékeket árultak, hoztak forgalomba. Hogyan várhatjuk, hogy a felügyeletek értsék, milyen pénzügyi termékeket kell felügyelniük, hogyha maguk azok, akik forgalomba hozzák őket, sem látnak mögéjük és értik őket igazán. Végezetül folyamatorientáltabb megjegyzésem lenne, Viki valami nagyon fontosat mondott. A jogi életképessége annak, amiről, amit készítünk, emlékszem, hogy a, te tudom, hogy ebben a parlamentben a legtöbben szeretnék mindenki szigorú piacfelügyetet szeretne, ne, azonban a 138-as módosítás, amit a többség eh, támogatott, jogilag nem volt, eh, nem nyugodott megfelelően biztos alapokon. Szeretném, eh, ezt szeretném azt kerülni, hogy olyan jelentést adjunk ki a kezünkből, amely nem állja ki a jogászok, a jogai próbát, hiszen akkor nevetségessé tesszük magunkat, éppen ezért főként a tanácssal szemben, hogyha konfliktusba kerülünk, ezért mindenkit arra kérjük a jogászainkat, a jogi szolgálatot, és tényleg mindenkit, hogy ellenőrizzük kétszer-háromszor, hogy a bármit is veszünk bele a jelentésbe, az kiállja a tanácsa, az idő és a jogászok próbáját, különben eh, későbbiekben nevetségesítesszük magunkat. Köszönöm, Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én a 100-szor az elejétől támogattam. Tisztességes kompromisszumra jutottunk, főként a választások miatt volt ez fontos szerintem. El kell ismerni, hogy a parlament javaslatai gyakran nem állják ki a jogi próbát, bármilyen furcsán is hangzik ez. Az nyilvánvaló, hogy óriási kívás ez. Én 99 óta vagyok itt parlamenti képviselő, azt hiszem, hogy nagyon munkát végeztünk ezen a téren. Érdemes lenne elgondolkozni. Iki Vandenburg 99-2000-ben kezdte el az ez irányú munkát egy liberális kollégám. Daniel Daniel folytatta ezt. Mindenképpen el kell ismerni az ő munkájukat, ők az elejétől fogva látták a veszélyeket. Én az átláthatóság eh, híve vagyok, de azért óvatosnak körültekintőnek kell lennünk jobban végig kell gondolni, hogy mit is javasolunk, mert bizony néha az átláthatóság pont az ellenkező célt érje el, mint amit várunk tőle, hiszen titkos információt is napvilágot láthatnak, ami nem jó a cégeknek, nem jó egyes cégeknek, nem jó egyes országoknak. Nem szabad olyan rendszert létrehoznunk, amely kockára teheti az ágazatok egyes szereplőit, vagy akár az ágazat egészének a működését. Epping úr is utalt arra, hogy a kényes információ kiszivárgásának még a lehetőségét is ki kell zárni. Szeretném hallani az a önök véleményét ezzel kapcsolatban. Vannak is országok is az Unióban, és persze egyes esetekben előfordulhat, Ugye ez problémát okoz, de ez nem jellemző. A stabilitási alap jó lehet, ezt végig kell gondolni, de hatástanulmány nélkül eh, nem megy semmiképpen. Szerintem nem lenne bölcs egyből elvetni, azt mondani, hogy ez nekünk nem jó, Jó lenne, hasznos lenne, ha felkészülnénk, amikor előbb-utóbb ez a javaslat eh, elérkezik hozzánk. Lambert úrnak pedig a egyes pénzügyi termékek betiltatásával kapcsolatban. Itt van? Igen, itt van. Sajnálom. Pillanatra örültem, hogy nincs itt, de aztán mégis örülök, eh, hogy itt van nem ilyen egyszerűek a dolgok, hogyha valaki nem érti a terméket, hogyan lehet betiltani. Rugalmas megközelítést kell alkalmaznunk, kedves kolléga, lehet hiszen különben egy európai tiltóhivatalt kellene létrehoznunk, amelyek minden héten be kellene tiltania valamit. Nos, nos, nos! Én megpróbálom értelmezni az ön által elmondott a következményeit. Termékek, pénzügyi termékek tiltásáról beszélünk. Lambert úr, hagyja szóhoz jutni Olismittet, mondja az elnök asszony. Folytatja Olismitt. Nem azt mondom, hogy a javaslatot el, ellenzem egészében, azt mondom csak, hogy vannak bizonyos problémák, és ha egy valamit betiltunk, vagy egy ágazatban tiltunk, akkor soha nem lesz megállás. Hiszen előbb-utóbb egyre több ö, mindenki fordul majd hozzánk, hogy tiltsuk be ezt a terméket, vagy tiltsuk be azt a terméket. Nagy felelősség fogyasztói oldalról, hogy a különböző információk alapján döntést hozzak. Nem azt mondom, hogy a fogyasztóvédelemre vagy a szabályozásra nincs szükség, sőt, éppen hogy javítani kell. Például az én hazámban is az embereknek többet kell tudniuk a pénzpiacok működésről és a pénzügyi termékekről, de nem szabad abba az illúzióban ingatni magunkat, hogy mindig mindenkit meg tudunk védeni. Ha nem tudjuk, hogy milyen termékeket tiltunk, akkor azzal még önmagában, hogy tiltunk, nem védünk meg senkit. Szükség lenne valami fajta eh, minőségi eh, bélyegre vagy, vagy jelzésre, hogy európai minőségi eh, termék. Szerintem ez sem bölcs túlságosan bonyolult lenne. Nem mondom, én liberális vagyok, és liberálisként soha nem mondom, hogy ön téved. Mindenkinek a mondani valójában, mondani valójában lehet egy csepp bölcsesség, ha nem is több. Én csak azt mondom, hogy nagyon nagy munka ez, és kezdetnek ez nem is olyan rossz. Remélem, hogy a backbencherek, az, az egyszerű képviselők is részt vettek az érdemi vitában. Köszönöm. I now have, uh, uh, Ramon Tremosa. Köszönöm szépen. Ramon árnyék jelentéstevőként hozzá kíván e szólni. Köszönöm szépen. Most hát csak egy percben szeretnék hozzászólni. Az Európai Ügynökségek kérdését vetném én is fel. Köszönöm a jelentéstevő munkáját és ambiciózus hozzáállását is. Nagy európai erő. és rámutat arra, hogy a mechanizmusok hol hibáznak jelenleg, és itt igazából a mi parlamentünk már hosszú évek óta felvetette ezeket a kérdéseket, és most az első olvasat után nagyon pozitív benyomásom alakult ki az anyagról, hatékonyabbá kívánjuk tenni a rendszert, anélkül, hogy az iparágat veszélybe sodornánk. Ezen kívül oda kell figyelni azokra a ellenőrző testületekre, amelyek nem tartják be az ajánlásokat. Ezen kívül a határokon átnyúló együttműködés azt kívánja meg, hogy az Európai Ügynökség nagyobb feladatokat kapjon, akár a nemzeti ügynökségek rovására. Tehát az európai erő, autoritást kell erősíteni, és kevesebb nemzeti protekcionizmus kell megengedni. Szerintem ez az az út, amelyet követnünk kell. Hiszen nagyon sok ö, hibás példát láttunk a nemzeti gyakorlatban, és globálisan még azt is el tudom mondani, hogy tetszik a jelentéstevő hozzáállása, hiszen ő a kis és középvállalkozásokra is oda kíván figyelni az ellenőrzések kérdésében. És a betéteseket is további védelemben kívánja részesíteni, akkor, amikor csőd áll fenn. Egy igazi európai hatóságot kell részve, létrehoznunk, amely nagyon széles körű jogosítványokkal rendelkezik. és figyelembe kell venni a Larozier csoport jelentéseit is. Elnök, köszönöm szépen, Jean-Paul kapja vissza a szót. Köszönöm szépen. Csak néhány pontosítást szerettem volna Lambert úrnak adni, aki egyébként most éppen egy kis magánbeszélgetést folytat. Nos, két gondolatot vetettő fel. Az egyik az, hogy bizonyos termékeket be kéne tiltani. Ez nem biztos, hogy rossz gondolat önmagában, de azért például a franciák nem fogják elfogadni azt, hogy bizonyos pénzügyi termékeiket betiltsák. Itt nagyon nagy politikai felelősségről van szó, úgyhogy nem lehet eleve betiltani bizonyos termékeket, ezeket először értékelni kell mélyen. Tehát ez egy nehéz kérdés. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy nem lehet azt sem mondani, hogy amikor már a pénzügyi kreativitáson felül emelkedünk, akkor az már bizony néha káros is lehet. És bizonyos fajta finanszírozási modelleket nem lehetett volna sosem létrehozni, hogyha nem létezett volna korábban a finanszírozási kreativitás. De ezt ismerni kell, és csak úgy lehet mondjuk okosan kihasználni. Szeretnék egy francia példát felhozni. A korábbi mandátum során jelentéstevője voltam annak a jelentésnek, amely a hitelminősítő intézetekkel foglalkozott. 600 ilyen intézetet találtunk, és akkor a kollégák megszavazták azt, hogy a hitelminősítő intézeteket európai szinten kell ellenőrizni. Nos, hát akkor azt mondták nekünk, hogy ez jogilag nem megoldható megoldás, de politikailag viszont szükséges, mondtuk mi. Tehát egy olyan jelentés szavaztunk meg, amely mondjuk jogilag nem megvalósítható. Akkor éppen cseh elnökség volt, és nekik azt mondtam, várjatok. Egy átmeneti időszakban lehet majd auditot létrehozni, de a tanácsnak is e, kötelezettséget kell vállalni arra, hogy bizonyos határidő leteltével létrehozza ezt az új megoldást. És az egyetlen fajta európai szintű felül vizsgálati rendszer az a, a hitelminősítő intézetekre vonatkozik. Ezt a bizottság is javasolta. Tehát így mondjuk a tárgyalások során előre tudtunk lépni. Most azért attól még, hogy nem vagyunk jogászok, vagy akár ha jogászok is vagyunk, nem szabad, hogy minden a törvénynek az összes betűje kössön bennünket. Köszönöm, 10 percünk van már, és nagyon sok jelentéstevő kíván még hozzászólni. Nem hiszem, hogy néhány percet tudunk csak adni mindenkinek, és talán fordított sorrendben fogunk haladni, mint az ülés kezdetén. Nem tudom, hogy mindenki hozzánk kívánne szólni, hogyha nem kívánnak, annál jobb. Szilvi, csak nagyon röviden. Először is szeretném megköszönni az összes kollégának a munkáját, aki kommentárokat előadott. Nagyon sok jó gondolatot hallhattunk, és én tényleg nyitva állok. Nagyon sok olyan pont van, amelyekben valóban úgy gondolom, hogy még további munkára van szükség az átláthatósággal kapcsolatban, hogy mennyi átláthatóságra van szükség, mennyit titoktartásra. Ez egy finom egyensúly, és hát azért ne felejtjük el, e- ne felejtsük el azt, hogy vannak olyan parlamentek, amelyek sokkal inkább a titoktartás mellett teszik le a voksukat, lehet előrelépni ebben az értelemben is. Sok-sok pontban Igazából az a kérdés, hogy hogyan valósítsuk meg, tehát hogy ezek a testületek hogyan álljanak össze, a kompetenciák pontosan mik legyenek, tehát a fő gondolatokban már egyetértünk. Amikor tudományos testületről beszéltem, akkor az alatt azt értettem, hogy amikor például egy bonyolult pénzügyi mm, szolgáltatást elemzünk, akkor lehet, hogy jó lenne, hogyha mondjuk egy matematikus véleményét is hallhatnánk erről. Lehet, hogy szociológusokra vagy antropológusokra is szükségünk lesz a munkánk során. Tehát nem szabad, hogy csak szoros értelemben a gazdasági szakértőkre hagyatkozzunk. Úgyhogy teljes mértékben egyetértettem azzal is, hogy az igazgató tanácsok összetételével kapcsolatban probléma van. Itt még egy kicsikét el kell gondolkoznunk, és örülök annak, hogy együttműködhetünk, és nagyon nyitottan állok hozzá minden javaslathoz. Péter? Um, Köszönöm. Zebber úr nem nincs itt. Meg kell mondanom, hogy nagyon érdekesnek tartottam hogy a biztosítási ágazatban replikálni kívánta azt, amit a banki ágazatban történik. Talán a hatalmas felelősség motóval kellene dolgoznunk. Pontosan ez a kellő megközelítés. A gdp 2,5%-a volt a bankágazatban, az, de a biztosításban, ott már keresztesít van, a nyugdíjakról legalább annyit tud, mint bárki más, hogyha itt valóban az EU GDP-ről beszélünk, akkor itt trilliárdokról van szó. Honnan fogunk 2011. január 1-ig ennyi pénzt szerezni? Meg tudja valaki nekem ezt mondani? Bárki? Talán holnap el kell kezdeni kalapoznunk. Tehát mondhatjuk a, tagállam, a tagállamoknak mondhatjuk, hogy elvettük a felügyeleti hatóságot, de jó lenne, hogyha csomó pénzt adnának nekünk az európai szintű felelősségvállalásért. Szerintem ez lehetetlen. Szerint Párizs, Gazöz úr, eh, Párizs például eh, állná a brüsszeli eh, hiba számláját? Jó, rendben, akkor kérem, hogy a britekkel szemben is legyenek ugyanilyen nagyvonalúak. Figyelembe kell vennünk, nem szabad elfelejtenünk a pragmatikus megfontolásokat. Csak az Egyesült Királyságban eh, eh, az FSA-nak 3000 alkalmazottja van, az eh, a PSAF brit megfelelője. Van-e annyi emberünk, aki ért is ahhoz, amit csinál, hogy európai szinten ezt a felügyeletet végrehajtsa. Az elven rendben is van minden, de hogy a gyakorlatban ez hogy lesz működőképes 2011. január 1 -től. Az ön irányelve életbe lép, a többi nem, de a struktúrának már működőképesnek kell lenni. Szerintem egyszerűen nem működőképes, ne is eh, átassuk magunkat. el kell komolyan gondolkodnunk azon, hogy a konszolidáció és az integráció piacfelügyelet területén hogy a legjobb eh, módja mi ennek, hogyha például a vegyes bizottságokat megvizsgáljuk eh, a kötelező döntéseikkel együtt, az EKB-val, a titkossággal, a rendszer kockázati testülettel pontosan az ellensúlyt teremthetjük meg, de hogyha csak ambíciókkal teli eh, sebekkel érkezünk a tanácsi egyeztetésre, akkor soha nem kapjuk meg azt, amit akarunk. Legyünk tehát gyakorlatiasak, eh, ne legyünk eh, irracionálisak sem. Rengeteg módosítót várok, de kérek mindenkit, hogy az Insolvency 2-t ne felejtsék el, hogy milyen nehéz volt a szabályozó hatóságokkal közötti együttműködést európai szinten megvalósítani. Ettől még maradhatunk ambíciózusak, de emiatt kell reálisnak lennünk biztosítás terén. A banki szférában még működhet is, de a biztosítás és a nyugdíjak terén szerintem ez egész egyszerűen nem működőképes. Köszönjük Péter Sven! Äh, Köszönöm szépen. Na, tanultam ma is valamit, mégpedig azt, hogy az előtéletem miszerint a konzervatívok vagy a keresztény demokraták különösen szeretik a rendet, az nem mindig érvényes. Azt tanultam meg, hogy lehet egyeztetni másokkal, és lehet nyugodtan olyan előteresztéseket megfogalmazni, ami nem feltétlenül legális, és ezt teheti akár egy képzett jogász is. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez felvidít, és úgy tűnik azért, hogy mást is aggájjal tölt el itt ebben a szakbizottságban. Na, következő megjegyzésem. Egy alapítványnak pénzt adok, mondjuk egyfajta civil mozgalomért, hát majd meglátjuk. A köztes beszólást sajnos nem hallottuk. Csak egy pár megjegyezni valom van. A szubszidiaritás elve az első. Még mindig ott van az a probléma, hogy ez az elv a keresztény, szociális megközelítésből olyan tényeket próbál igazolni, amelyeket vagy elfogadunk, vagy nem. A szubszidaritás elve nem azt jelenti, hogy mindet lokális szinten kell elintézni, legyen annyira helyi szintű, nem halljuk sajnos a képviselőt az interferencia miatt, amennyiben felmerül egy ilyen probléma, akkor ez mindenütt fel fog merülni, legyen szó nemzeti hatóságokról, vagy más szintű hatóságokról, mert a hatékonyság esetek sérülhet. Ahol tehát mondjuk bizonyos országokban erős helyi szintű bankrendszer és felügyeleti rendszer működik, de nincs határon átnyúló rendszer, ott nincs szükség európai szintű felügyeletre. Közös szabályokra szükség van, de nem kell európaizálni a felügyeletnek a rendszerét. Viszont hogyha nagy európai intézményekről beszélünk, akkor a felügyeleti struktúrának az a tendenciája, hogy hatékony talanná válik. Nyilván logikus lenne azt mondani, hogy január 1-ével, 2011-től vezessük be ezt az új rendszert, keressük meg az emberi erőforrásokat, de ilyen érveléssel európai integrációt és intézményt sem tudtunk volna felállítani. Szerintem ez nagyon veszélyes érvelés. Azt mondanám tehát, hogy a nagy határon átnyúló intézeteket európai szinten ellenőrizzék, felügyeljék, és gyakorlati rendelkezések eh, alapján tegyék ezt megfelelő személyzettel. Hogyha ügynökségeket állítunk fel, számos más európai intézettel, akkor elaprózzuk a A Most visszatérve arra, hogy tiltsunk bizonyos árukat. Nem, azt, nem ezt mondtam, pedig a zöldek most ebbe kapaszkodtak. A pénzügyi piacok innovatívak, és maradjanak is ilyenek, és nincsen semmiféle szükség szocialista piacrendszerre, néhány termékkel, és minden más meg tiltsunk be, azért, mert én, vagy Filip, vagy akárki más nem érti, hogy miről is van szó. Szóval nem ezt javasoltam. Én úgy láttam, hogy vannak olyan termékek, amelyek kártékonynak minősülnek, kártékonynak bizonyultak, és az ezmában, amennyiben szükségesnek látjuk, ezeket érdemes lenne kivenni a piacról. És szerintem ez észszerű lenne. És az utolsó megjegyzésem következik. Ha azt mondjuk, hogy Németország mondjuk betilt egy terméket, majd újra bevezet egy gyakorlatot, akkor ez a többi piacra is ö, át ö, csap. Akkor újra engedélyezettek lesznek bizonyos gyakorlatok amennyiben ezek kártékonynak tűnő áruk és termékek, akkor ezeket nem csak egy, hanem minden piacon be kell tiltani, mert csak akkor lesz hatékony a piaci felügyelet. Öt percig maradnak még a tolmácsok. Hát engem nem kérdeztek meg, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de jó. Ki az? Azt hiszem, hogy itt én is szeretnék hozzá szólni ahhoz, hogy milyen munkamódszerekkel dolgoztunk együtt. Megpróbáltunk koherensen együttműködni a különböző jelentések között, hiszen ezek összefüggő kérdések, és hát ugye a jelentéstevők különböző frakciókból érkeztek. De sikerült mégis egy közös mm, forgatókönyvet kidolgozni, és akkor aztán a módosítások tekintetében is ez volt a irányadó, mérvadó. Ami pedig az erős európai hatóság létrehozását illeti, és azt, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki európai piacok védelme és a demokrácia igényei között, az elszámoltathatóság tekintetében és így tovább. Aztán ezen felül volt egyfajta lista is a jelölt személyekkel kapcsolatban, de szerettük volna elkerülni azokat a vitákat, amelyek korábban felmerültek a központi bank elnökével. Így a különböző hatóságok elnökei és a központi bank elnöke kell majd, hogy 15 nappal korábban egy jelentést beterjesztenek, amelyben azok a kérdések szerepelnek, amelyeket, amelyeket mi kérdeztünk. Itt most említhetnék sok-sok példát, hogy milyen kérdésekre válaszolhatnának itt. Eléggé részletesen kellene, tehát a jelentésben a témáról reflektálniuk. Az is igaz, hogy a jelentés, legalábbis a banki szférára vonatkozólag, talán túlságosan a bankokra koncentrált, és kevéssé azokra a pénzintézetekre, amelyek függenek a banki hitelektől. Gondolok a kis és középvállalkozásokra, hiszen a nagyvállalkozások azért könnyebben jutnak hitelhez is, amikor szükségük van rá. Pontosan ezért ami az információs kötelezettséget illeti, a kis- és középvállalkozásokra is oda kell figyelni, hiszen tudjuk azt, hogy a hitel folyósításával van mindig gond és a parlamentnek értenie kell, hogy miért történnek meg ezek a bajok. A kis és középvállalkozásoknak tehát központi szerepet kell ebben a szépítménybe adnunk, pontosan azért, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a reálgazdaság ne legyen kiszolgáltatva a finanszgazdaságnak, pedig sajnos eddig a múltban pontosan ez történt. Miért is van szükség tehát hatóságra? Hát azt hiszem azért, mert nincsen más alternatívánk. Gondoljunk az izlandi válságra. És más válságokra, hiszen például Nagy-Britannia nem volt képes kiküszöbölni a rendszerből adódó gyengeségeket, és szerintem botrányos lenne az, hogyha azok a bankok, amelyek az összeomlás szélére vezettek bennünket, és együttműködtek a brit hatóságokkal abban, hogy el maszkírozzák azt, hogy milyen nagy problémák is vannak itt. Többször is elhangzott az a vezető politikusaink részéről, hogy itt egy neoliberális megközelítés volt az, amely a szakadék szélére vezetett bennünket, és hogy ez most egy jó lehetőség arra, hogy európai szinten szankcionáljuk azokat a tevékenységeket, amelyek csődhöz vezettek. egy szociális piacgazdaságban fegyelem kérdése az, hogy sikerüljön megakadályozni ezeknek a kockázatoknak a válsággá mm, fejlődését. Sevilla 3000 kilométerre van, Burdeosztól, és ő azt, azt mondta nekem egy barátom, hogy az lenne a megfelelő helyszín arra, hogy ott találkozzunk. Van itt egy más probléma is, az adófizetők pénzéből nem lehet visszaadni, nem lehet állandóan kimenteni a bankokat, tehát itt különböző védőmechanizmusokra, úgymond záró falakra van szükség, amelyek védik a befektetőket és az adófizetőket. Emlékszem, hogy Madridban volt egy konferencia, amelyen az egyik professzor azt mondta, hogy Spanyolország, ha be akar lépni az eurózónában az kicsit olyan, mint hogyha egy gorillával kívánna hálni. És aztán tessék, bebizonyította a az élet, hogy ez mégiscsak lehetséges volt. Ne haragudjon, hogy az elnök elég nehéz önt fordítani és megérteni. Úgyhogy most nézzük meg azt, hogy mit tudunk tenni az idő, az ütemtervel kapcsolatban. Majd, hogyha lesznek új javaslatok, akkor azt el fogjuk küldeni, de egyelőre az eredeti ütemtervhez tartjuk magunkat. A hét során még meg fogjuk vitatni Görögország kérdését, illetve a tanácsi figyelmeztetéseket, a Lisszaboni 121-121-es cikke ide vág, úgyhogy most megpróbálom az ECON szakbizottságot az 5-ös bekezdés, 121-es cikk 5-ös bekezdése értelmében öm, megkérni arra, hogy a tanács jöjjön el ide hozzánk, és öm, az ajánlásait öm, mondja el előttünk is, ezt holnap el fogom küldeni.